Mesdames, Messieurs, chers collègues. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, megkezdjük a meghallgatást. Köszönetet mondanék mind azokért, akik eljöttek. El kell, hogy mondjam, hogy mindig is meglep az, hogy egyes frakciók milyen nyomást gyakorolnak, hogy különböző üléseket ö, szervezünk meg a elnökségi ülésen, hogy milyen témák merüljenek fel, és hogy ehhez képest hányan jelennek meg akkor, amikor igazándiból a munka kezdődik. Ezzel együtt, hát csak azt tudom remélni, hogy a kollégák éppenséggel a képernyő előtt nézik ezt az ülést, jól lett a saját irodájukban. A mai délután a biztonsági magáncégek és a nemzetközi válságkezelő műveletekben való részvételekről fogunk beszélni, csak úgy, mint az európai közös biztonság és védelmi politikáról aktuális témák is felmerülnek, még ha nem teljesen közvetlenül, de mégis az utolsó hónapokban azt láttuk, hogy a biztonsági magáncégek bevetése kerültek Irákban, Afganisztánban és másút is, és ez a fajta fellépés számos vitát váltott ki, mégpedig azért, mert a világos jogi keret hiányzik e témában. Nemzetközileg ez a dolog nem szabályozott, és ennek ellenére ezen magán cégek gyakorolják tevékenységüket. A témát aránylag kevésé szabályozták, kevésé foglalkoztunk ezen kérdéskörrel, és kevés a jogszabály arra vonatkozóan, hogy milyen személyzet van jelen a az érintett országokban. A kérdés jellegzetesen is ismétlődően feltél. Ma délelőtt is különben a boszniai témával kapcsolatosan, koszovói témával kapcsolatosan a civil részvételről is beszéltünk. Előfordulhat, hogy az Európai Unió a jövőben még inkább, mint ez idáig igényt tart majd az ilyenfajta magáncégeknek a megjelenésére. Visszatérünk majd még az egyéb témákra is, de már most jelzem, hogy a Nemzetközi Magaviseleti Kódexnek a megfogalmazása is fontos fejlemény lehet. Ilyen már létezik, számos magáncég alá is írta ezt a magaviseleti kódext, és újabb és újabb magáncégek csatlakoznak is hozzá. Át fogjuk ezt is tekinteni, amennyire csak lehetséges kimerítően fogjuk megvizsgálni ezen témákat. Úgy döntöttük, hogy a mai meghallgatást három részre, három blokkra fogjuk tagolni. Az első fázisban három szakértő lesz itt körülöttünk, akik áttekintik a jelenlegi helyzetet minden szempontból, talán tudományos szempontból is, és jogi keretek szempontjából is megvizsgálják, hogy hol tartunk a témában. A második panel pedig a szakma belieknek a szavát fogja biztosítani Burr Park úr többek között, aki főigazgató, mégpedig a magán angol cégeknek a szövetségét elnököli, és ezen kívül Michael Clarkot fogjuk hallgatni, aki a G4S-nek az igazgatója. A harmadik panelben pedig az intézményeket fogjuk hallgatni, mégpedig az uniós azon szakembereket, akik a külső missziókkal foglalkoznak többek között Klompen Auer úrral, akit jól ismerünk ebben az albizottságban, a CPCC-nek az elnökét, és Patrick Schildert fogjuk meghallgatni, aki a pénzügyi kérdésekkel foglalkozik az EKS-nél ő írja alá a szerződéseket, éppen ezért az uniós bevetéseknél, misszióknál döntő fontosságú tevékenysége van. Most pedig átérünk az első panelre. Először is hagyd mutassam be Anne-Marie Büzetűt, aki koordinátorként dolgozik, mégpedig a biztonsági tevékenységnek a privatizáció tekintetében végzi tevékenységeket, tevékenységét Genfben végzi a munkáját, és ha jól tudom, az önök központja kezdeményezte ezt a bizonyos magaviseleti kódexet, azaz a szakértelmük közismert, nagyon örök azt mondjam, hogy fogadhatom a körünkben. Utána meghallgatjuk Ronziti professzort, aki nemzetközi jogban illetékes professzor, és Rómában dolgozik a Római Egyetemen, utána pedig meghallgatjuk Bradovics urat, aki a Berleni Szabad Egyetemen kutatóként dolgozik. Most, ha megengedik, először is megadnám a szót Anne-Marie Buzató asszonynak, utána meghallgatjuk a másik kettő kollégát, tehát a három előadást hallgatjuk meg először, és utána kerítünk majd sort az eszpecserére a képviselőkkel. Thank you, Mr. Chairman, for inviting me to present today to the Subcommittee on Security and Defense. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy örömmel veszek ma részt az Európai Parlament Biztonsági és Védelmi Albizottságában. A legfontosabb a magánszereplők szereplése, amelyek, akik a biztonsági ágazatban szolgáltatásokat nyújtanak. Erről szeretnék beszélni. Ezt követően pedig egy hatékonyabb megfeleltetési és beszámoltathatósági gyakorlatot a szolgáltatók vonatkozásában. Ajánlásokat is szeretnék majd az, a, az albizottságnak és az EU tagállamoknak. A magánvállalatok, amelyek a biztonsági ágazatban szolgáltatásokat nyújtanak, óriási kihívások előtt vannak szeretném elmondani, hogy melyek azok a kihívások, amelyek irányítják a magánszektor munkáját. A nemzetközi jog nem közvetlenül alkalmazandó a magánszereplőkre. Ez a hagyományos értelemben, a hagyományos nemzetközi közjog értelmezésében így van. Mint tudjuk, a nemzetközi jog csak államokra és ügynökségeire vonatkozik. Csak ezekre vonatkoznak nemzetközi kötelezettségek, mint az emberi jogi szerződések. Ezen érvelés mellett a magán biztonsági szolgálatok alkalmazottjai az állam nevében nem, szolgál, nem nyújtanak szolgáltatást, és így nem vonatkoznak rájuk a nemzetközi szerződések. Az alkalmazandó jogrendszer az mindig a helyi, területi jogrendszer. A területen kívüli jogrendszerekről nem is beszélve. De természetesen mindenütt, ahol a magán biztonsági szolgáltatásokat erősíteni kívánjuk, ez is igaz. A azokban az országokban, ahol a jogállamiságból engednek, és nagyon gyakran ez van, a nemzeti katasztrófák, a bizonytalan közbiztonság helyzetében ezeket nagyon gyakran nem lehet hatékonyan felügyelni. Nem lehet hatékonyan felügyelni a magán eh, biztonsági szereplőket. A többszörös eh, jogrend és eh, a határon átnyúló nyomozásokkal kapcsolatos nehézségek ugyanígy ide tartoznak. Nagyon sokan nem is maradnak egy terület jogszabályának hatájában, gyakran átkelnek a határokon, és így a, jog, a jogrendek között is. Nagyon gyakran ezek a szereplők azonos műveleti csoportokban is szerepelnek, és potenciálisan há- a három óriási kihívás van ezzel kapcsolatban, ez pedig a határokon átnyúló különösen a, a bűnügyi rendszerekkel kapcsolatos kihívások azok, amelyeket határon átnyúló jelleggel nem lehet megoldani. Hogyha egy test végző személy határon át kell, hogy nyúj, lépjen, különösen, hogyha egy másik ország területére, akkor nagyon gyakran nem lehet a beszámoltathatóságot ővele együtt továbbvinni. Például az Egyesült Államok alkalmazottjai, akik folyamatosan az Egyesült Államok jogszabálya jogrendszerének hatája alá tartoznak. Nem hatékony tehát megállapítható a magánszektor szereplői számára a beszámoltathatóság. Az elmúlt években számos kezdeményezést látunk annak érdekében, hogy ezeket a kihívásokat megfelelően megoldják. Az egyik, amiről talán hallottak is, egy svájci kezdeményezés. Ennek célja olyan nemzetközi jogi kötelezettségek dokumentumainak az érvényesítéje, amelyek a Genfi egyezmények hatája alatt a nem állami szereplőkre is kiterjesztik az ellenőrezhetőség szabályát. 2008-ban már 17 állam jóváhagyta ezt a dokumentumot, és ez nagyon érdekes értelmezése a nemzetközi, vagy, vagy eleme a nemzetközi jognak. Azóta pedig összesen 36 állam van. A második olyan kezdeményezés, amelyet a Montreux dokumentum a magánszolgáltatások szolgáltatókra vonatkozó kötelezettségek az ICSC. A Nemzetközi Etikai Kódex a szárazföldi személyzetre vonatkozó kötelezettségeket tartalmazza, és meg kell mondjam, hogy hatékonyabb jogszabályokat kérnek és várnak a magánszektorbeli vállalatok. Egyelőre még több olyan szereplő van, több ágazatból, akik megpróbálnak hatékony felügyeletet és megfelelési mechanizmusokat kidolgozni az ágazatban alkalmazottak számára. Gyakran amerikai eseményekkel, hírekkel kapcsolatban ezt amerikai biztonsági problémának tekinthetjük, magánbiztonsági. De mégis a az etikai kódexet aláíró tagállamok száma is mutatja, hogy ez nem pusztán amerikai probléma. 43,5%-a az aláíró cégeknek európai, 24%-a afrikai, 21%-a csak Észak-Amerika, e, itt ide tartoznak a kanadaiak is, és aztán vannak e, ázsiai 7, egy latin-amerikai e, vállalat a további aláírók között. Azok a vállalatok, amelyek aláírják ezt a dokumentumot, tehát itt láthatók az ábrán, 71 ilyen van, és a következő hónapokban mintegy további 20 fogja várhatóan aláírni. Az összlétszám így már 90 fölött lesz. Szeret, szeretném előadásomnak majd a németre és, ang- és franciára is lefordított verzióját átadni önöknek, de néhány fontos elemre felhívnám a figyelmüket. Az emberi jogi kötelezettségek a nemzetközi szerződésekben is megvannak, mint az Európai Emberi Jogi Szerződés, az ENC Emberi Jogi Egyezménye. Ezek az emberi jogi állami kötelezettségek különböző vállalatok számára is kötelezővé tehetők, amennyiben elfogadják azokat. A, egyfajta menetrend is megtalálható ezek alapján, amelyben az etikai kódex hatékonyá válhat a felügyelet és a megfelelési mechanizmusok kapcsán is. Tehát ha belenéznek az etikai kódexbe, akkor ezt a menetrendet is megtalálják. A dátumok, és meg kell, hogy mondjam, hogy a dátumokat nagyon jól tudjuk tartani, a határidőket, tehát ha megnézik, akkor 2012-re valóban az intézményünk fel tud állni. nyugodtan fel lehet tenni a kérdést, és jó is, ha felteszik, hogy mivel is foglalkoznak a felügyeleti és megfelelési mechanizmusok. Alapvetően az intézmény az intézetünk kidolgozása még és kiépítése mm, gyerekcipőben jár, de a felügyeleti és megfelelési mechanizmusok kidolgozásában már néhány dolgot elvégeztünk. Az egyik a, az ellenőrzés és értékelés. Ezt auditálás, monitoring és tanúsítványok kiadása révén tudjuk elérni. A öm, értékelő és áttekintő jelentéseket készítünk a, a panaszosok mediációjával és azonosításával, valamint a kapcsolatos adminisztrációval foglalkozunk. Azok az információk, amelyeket még ezzel kapcsolatban szükségesnek tartanak, azokat megtalálják a www icoc kötőjel psp.org weboldalon. Ezen megtalálják magát az etikai kódexet, angol, francia és német nyelven, az irányított testületi ülések jegyzőkönyveit, a az irányító testület tagjaival készített interjúkat, megbeszéléseket és minden egyéb vonatkozó munkát. Igazából ösztönöznék mindenkit arra, hogy menjen egyszer rá erre a weboldalra további információkért. Befejezésképpen pedig azt mondanám el, hogy hogyan tovább, mi legyen az Európai Unió részvétele ebben a folyamatban. Az első ajánlásunk az az lenne, hogy tudatosítsuk a tagállamban magát a folyamatot. Az államok, amelyek jelenleg részt vesznek, Egyesült Államok, Nagy-Británia és Svájc. De nagyon szeretnénk, hogyha még több tagállam venne részt, mind a tudatosításban, mind pedig magában a folyamatban. A második ajánlat. Egyfajta kettős kapacitás mentén, tehát egyben vagyunk ügyfelek és szabályozók, Fontosnak tartjuk, hogy a magánszektorbeli vállalatokkal vállalatokat bevonjuk a, a szerződéses normák kialakításába, szabályozóként pedig, hogy végrehajtsuk a meghozott eljárásokat. Nagyon fontosnak tartjuk az is, hogy aktívan részt vegyen minden érintett ország a felügyelet és az irányítási mechanizmusok kidolgozásában. Ez az a folyamat, amely valóban célba visz minket. Eljuttat oda, hogy a biztonság legyen az magán vagy állami ügynökség által biztosított, mindenki számára valódi biztonságot jelentsen. Köszönöm szépen. Merci. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig megadom a szót Ronziti professzor úrnak. Köszönöm szépen. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Mivel olaszul készítettem el az előadásomat, és le is adtam az anyagot a meghallgatás előtt, olaszul fogok beszélni. A vita során természetesen tudok majd franciául vagy angolul is válaszolni a kérdéseikre. Az első megállapítás, amit tenni szeretnék, A terminológiával kapcsolatos lesz az első észrevetelem. Én kontra szóból kiinduló szóalkotást még pedig szerződő felekről, szerzek, legyenek ezek a szerződő felek olyan szolgáltók, akik különböző tevékenységet folytatnak a biztonságnak a területén, tehát például ö, nagykövetségeket őriznek, védenek, tehát őrző-védő tevékenységet végeznek, például olyan államok, kis államoknak az esetében, ö, amelyeknek nincsen egyéb forrása az ilyenfajta szolgálat biztosítására. Olaszország esetében ott vannak a karabénierjék, akiket be tudunk vetni a nagykövetségeinknek a védelmére. A kisebb államok ezt nem tehetik meg, éppen ezért magáncégek, biztonsági cégekhez folyamodnak, az özövidő szolgáltatások ellátására. Aztán vannak a katonai tevékenységet elvégző magáncégek, ez a második nagy tevékenységi kör, akik az ellenségeskedések esetén lépnek fel. Olyan ellenségeskedésekre gondolok, amikor fegyveres cselekményekre kerül sor egy adott országon belül, vagy pedig akár nemzetközi összetűzésekről van szó, és ott kell, hogy fellépjenek. Leegyszerűsítem a dolgokat, és csak a contractor szót fogom csak a kontraktor szót fogom használni, ezzel a szerződő féllel, a kontraktor szóval fogom leírni ezt az összetett tevékenységet a két tevékenységgel. Máskülönben én hét egyetemi központtal dolgozom együtt Európában, és a hét egyetemmel együttesen vizsgálatokat végeztünk, felméréseket készítettünk, mégpedig az Európai Közösségnek a hetedik keretprogramjának a ö, keretében. És ebből adódóan egy könyvet is megfogalmaztunk, és mindezzel csak azt szerettem volna jelezni, hogy számos tanulmány jelent meg a témában már. A tanulmányok mind aláhúzák, mennyire elterjedt ma már a háborúknak a kiszervezése, a privatizációja. Éppen ezért felmerül az a kérdés, hogy mit is értünk a privatizáció alatt, a háború privatizációja mit fed, meddig terjed ez a magánosítás, meddig terjedjen, terjedhet. És mint ahogy az imént Buzetú asszony is megfogalmazta, a biztonsági tevékenységnek az ellátása olyan funkció ellátás, amely az államoknak az alaptevékenységét érinti, tehát a közhatóságokét, a közhatalomnak a tevékenységét. A kérdés tehát az, hogy a magáncégeknek ilyenfajta tevékenység ellátásában milyen hegye legyen, van-e helye nekik? Nézzük meg a jogalkotást először is. Azt mondanám, hogy gyakorlatilag negatív területen mozgunk, mert hogy a jogszabályok csak úgy fogalmaznak, hogy mit nem tehetnek a cégek, csak tiltás formájában járnak el. Először is nagyon fontos megkülönböztetni a szerződő fogalmat, a kontraktor fogalmát és a zsoldosokét nagyon gyakran máskülönben ö, teljesen tévesen a szerződő feleket zsoldosoknak szokták nevezni. Persze, világos, hogyha egy kifejezetten zsoldosi tevékenységet végeznek, akkor helye van a zsoldos szó használatának, de egy sor tevékenység esetében nem erről van szó. A 47-es cikke az első ö, kiegészítő egyezménynek, a 49-es Genfi egyezménynek a kiegészítő jegyzőkényvére gondolok, nem határozza meg a zsoldosnak a fogalmát, de mégis meg, megfogalmazhatjuk a magunk részéről azt, hogy hat feltételnek kell eleget tenni ahhoz, hogy az embert zsoldosnak minősítsék. Ugyanaz a személy hatfajta tevékenységet kell, hogy ellásson, vagy dolognak feleljen meg. Először is közvetlenül részt kell, hogy vegyen az ellenségeskedésben. Mind azok, akik nem vesznek részt közvetlenül az ellenséges cselekményekben, nem tekinthetőek zsoldosnak. Persze nem csak az első kiegészítő egyezmény jön szóba, hanem más nemzetközi jogi eszközök is itten relevánsak. Többek között gondolok arra az egyezményre, amely a zsoldos tevékenységek a felszámolására hivatott az Afrikai Unió által meghozott egyezményről van szó, 1977-ből. Idézhetem még az ensz az egyik egyezményét is, 1989-ből. Ez megtiltja a zsoldos tevékenységet a nemzetközi porondon. A figyelmükbe ajánlom a következő kérdést. Mind ezeket a nemzetközi egyezményeket nem mindegyes állam ratifikálta. Többek között az első kiegészítő 47-es jegyzőkönyvet a 27-ek az uniós 27-ek ratifikálták, de például az Egyesült Államok nem. És ez az egyik olyan feszültség, amelyet mindenképpen említeni kell, meg kell említenünk, hogyha rendezni szeretnénk a kérdést jogilag. Aztán hagyd említsem meg az 1989-es ENSZ egyezményt is. Megvizsgáltam ezt az egyezményt, és kiderült, hogy mindössze 30 állam ratifikálta, pontosan 32 állam ratifikálta ezt az egyezményt. Viszont a 27-ek közül csak Olaszország ratifikálta. Az EU-s államokból csak Olaszország ratifikálta az 1989-es egyezményt. Mindezt rögzíteni kell, azt hiszem ahhoz, hogy világosan lássuk a dolgokat egy olyan helyzettel van dolgunk, amelyet úgy jellemezhetnék, hogy változó geometriájú helyzet, mert hogy a különböző államok és tagállamok nem azonos, azonos egyezményeket ratifikáltak ez idáig. Egy további nagyon fontos tétel az emberi jogoknak a védelme és a nemzetközi humanitárius jognak az érvényesülése. E tekintetben elmondhatom, hogy a Nemzetközi Büntető Bíróság illetve a Nemzetközi Bíróság, a Nemzetközi Bíróság nem csak nyilvánításaiban, hanem határozataiban is kimondotta azt, hogy az emberi jogok és a nemzetközi humanitárius jog a fegyveres támadásokban érvényesülni kell, hogy érvényesüljön. Ez az általános szabálynak megfelelően kell, hogy így történjen, lex generalis körébe tartozik az emberi jogoknak a kérdésköre, és a nemzetközi humanitárius jog viszont a speciális kategóriába sorolható be. Most nem akarom e témát vita formájában megnyitni, de egy biztos, hogy a jognak, a nemzetközi jognak ez a két nagy pillére alkalmazandó. És ez, hogy így legyen, alapvető fontosságú az Európai Uniós tagállamok esetében, ugyanis az EU tagállamai mind e- részesei az Európai Emberi Jogi Egyezménynek. Ez már egy kész tény. Akkor, mikor egy tagállam, illetve egy állam, igen, egy tagállam ö, felügyelet gyakorol egy olyan állam felelt, amely nem tagja az eljenek, az emberi jogok Európai Egyezménynek köteles ö, érvényesíteni az egyet. Azaz, ha Iraknak például egy területe kerül ilyen európai felület alá, akkor ezt az emberi jogi egyezményt érvényesítenünk kell, és e tekintetben eljárásokat lehet folytatni akár a tagállamok ellen is. Hát a joggyakorlat is pontosan mutatja, hogy milyen előre lépés történt el kületen. Ez nagyon fontos a tagállamok számára mindahányszor külföldön bármilyen missziót teljesítenek, amennyiben jogsérelmek történnek a háborús felek részéről, illetve amennyiben a háborús felek jogsérelmet szenvednek, akkor a sértettek az Európai Emberi Jogi Bírósághoz folyamodhatnak, ez egy olyan jogcím, amely a nemzetközi humanitárius jog keretében nem létezik, de az emberi jogok esetében viszont igen, ezek fontos garanciák tehát. Amennyiben a nemzetközi jog sérül, akkor a nemzetközi bíróságra szoktak egyből az emberek gondolni. Viszont figyelem, léteznek más jogfórumok, más bíróságok, törvényszégek, amelyek szintén jogosultak az eljárásra, és amelyek hivatottak arra, hogy kártérítést ítéljenek meg, amennyiben a nemzetközi humanitárius jog is sérül. E tekintetben Tudni kell azt is, hogy az európai tagállamok mindannyian, nem csak az 1979-es Genfi egyezményeknek a részes felei, hanem a kiegészítő jegyzőkönyveknek is. A kettő kiegészítő jegyzőkönyvnek, ugye a polgárháborúra vonatkozóra gondolok itt, és hát a mostani események kapcsán is látjuk azt, hogy mennyire fontos ezeknek az érvényesülése, a szabályoknak a betartása. Az Európai Uniót továbbá köti a nemzetközi jog is. Az Európai Unió a külföldi fellépések keretében köteles a nemzetközi jogot érvényesíteni, és gondolok többek között itt most az 1989-es ENSZ főtitkársági döntésre, amelynek a kapcsán az ENSZ fellépése zajlott a későbbiek során, és amelyek szintén a e tekintetben a nemzetközi jogot kellett, hogy tökéletesen érvényesítse. Visszatélek még a szerződésnek, a, illetve a szerződő félnek a fogalmára. Ugye, mint mondottam, nem szabad, hogy részes fele legyen a bizonyos szerződő. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a szerződések és a szerződő felek fellépése egyértelmű kell, hogy legyen. Mert amennyiben részes felévé válnának az ellenséges cselekményeknek, akkor már zsoldosokról kellene, hogy beszéljünk. Az Vörös Keresztek, a Nemzetközi Bizottsága e tekintetben sok pontos megfogalmazást is letett az asztalra. De vegyünk most egyéb példákat is. Lőszerszállítás például. Tegyük fel, hogy lőszerszállítása kerül sor, ö, olyan helyre kell elszállítani a lőszereket, ahonnan az ellenségeskedések folynak. Na most akik oda szállítják ezeket a szállítmányokat, hogyan kell tekintenünk? Olyanoknak a szállítókat ö, úgy kell, hogy tekintsünk, mint közvetlenül résztvevőket ö, a fegyveres cselekményekben, vagy sem. Márpedig mint mondottuk, a szerződőfelekre ilyen feladat is hárulhat, szállítmányozási feladat, és az ott esetben csak ennyi. Nos, nem akarom túlságosan hosszúra húzni a mondandómat, egy biztos, hogy nagyon fontos ez a közvetlen részvétel, vagy annak a hiánya a cselekményekben. Szeretnék most átérni egy következő szempontra. Egy olyan szempontra, amelyet a nemzetközi jog szabályoz, de ugyanakkor olyan kérdésről van szó, amelyet keveset foglalkoztunk, keveset foglalkoztunk, illetve keveset foglalkoztak azok, akik a kontraktorokkal foglalkoztak, azokkal dolgoztak. Tehát ott vannak azok a személyek, akik jelen vannak, kísérik adott esetben a hadseregeket, hadtesteket, de mégsem tagjai a fegyveres erőknek. Csak szolgáltatók. Ezek a személyek felhatalmazással kell, hogy rendelkezenek egy olyan azonosító okmányt kapnak a háborús felektől, amelyek lehetővé teszik az azonosításukat, és kiderüljön a fontos státuszuk. A Genfi egyezmény utal továbbá az olyan személyekre, akik munkacsoportoknak, munkaegységeknek a tagjai, vagy akik jóléti ellátást biztosítanak a hadseregek számára. Nemrégiben egy jelentésben azt olvastam, hogy mit is írtak le az amerikai kongresszus számára e témában. 54 százaléka a munkaerőnek, a, tehát a létszámnak, annak a létszámnak, amelyet bevetettek Irakban és Afganisztánban az Egyesült Államok részéről, hát 54 százaléka a személyzetek az ilyen magán kontraktor volt, olyan szerződő felek, akik nem vettek részt közvetlenül a háborús cselekményekben, hanem szolgáltatásokat, a legkülönbözőbb szolgáltatásokat nyújtották. Ezek a személyek ezeket a személyeket nem igazán tekinthetjük aktív részeseinek a cselekményeknek. Aztán további kérdés. A kalóz tevékenységek. A kalózkodás, mint észleltük, hogyan is fogalmazzak, tehát a kalózkodás egy felfutó tevékenység, mégpedig exponenciális növekedést észleltünk ö, az utóbbi időben, az Ádányi öbelben többek között, és a kérdés felmerül az, hogy a kérdés felmerül, hogy hogyan lehet biztosítani a tengeri szállítás közlekedésnek a biztonságát. Elég sokat foglalkoztam ezzel a kérdéssel, és arra a következtetésre jutok, hogy a kontraktorokat nem szabad alkalmazni arra, hogy a kalóz tevékenységet visszavessék. Ez ellentétes lenne a nemzetközi tengerjogi egyezményekkel. Ugyanakkor a kontraktorokat lehetne alkalmazni olyan tevékenységekben, amely csak védelmezést jelentenek, tehát a kalóz támadások kivédésére. Ugyanakkor ezt nem igazán jó szemmel tekinti a Nemzetközi Tengerjogi Szervezet, de a valóság az, ami az IMO, a Nemzetközi Tengerügyi Egyezmény egy sor javaslatot fogalmazott meg már ez idáig is, de ezek nem működnek, ezek nem működőképesek. Még hagyj ki a nemzetközi szabályozás egyéb szempontjaira is, erről már azért részben beszéltem, de itt most jelezni szeretném azt is, hogy a nemzetközi jog utálja, hogy úgy mondjam, a magánháborúnak a fogalmát. Nem létezik ilyen, hogy magánháború mondják. Valamennyi nemzetközi egyezmény amely kódifikálja a szokásjogot, a hadseregekről, az államok hadseregeiről beszélnek, tehát a hivatalos katonaságokról, azokról, amelyek az államokhoz tartoznak, azoknak a tulajdonai, azok működtetik őket, és amelyek különböző személyeket alkalmaznak, mégpedig akár önkéntes alapon, akár pedig hivatásos alapon, de egy biztos, hogy az állami fellépés és jogszabályoknak az alapján történik a fellépésük. Egy biztos, hogy a kontraktorok ebbe a kategóriába nem tartoznak bele. az 1907-es hágai egyezmény bizonyos fajta kodifikációs szintet biztosított, de ezzel együtt a ö, hivatásos és hivatalos hadsereg fogalmába a kontraktorok nem tartoznak bele. Buzató az, hogy már megfogalmazta, és csak utalhatok arra, amit ő mondott, és emlékeztetni arra a három fő eszközre, amelyen dolgozunk jelenleg, van a Montreux dokumentum, van ez a bizonyos nemzetközi magaviseleti vagy etikai kódex, amely a különböző titkos szolgálatokra vonatkozik. Mindezek a dokumentumok a svájci kormány, illetve a Nemzetközi Vörös Keresztek a kezdeményezésre alakulnak ki, ezen kívül az ENSZ-nek az Emberjogi Bizottsága is foglalkozik a témával, mégpedig a biztonsági termékek, szolgáltatásoknak a kérdésében kíván eljárni. úgy tekinthetjük, hogy ezek a szolgáltatások ezek bonyolultak, és nagyon összetett az igénybe vételük. Ezzel együtt mit lehet mondani, hol tartunk most a nemzetközi jogban, de hát jogról beszéltem, igazándiból soft lawról van szó, azaz nem kötelező érvényű, nem kogens jellegű jogszabályokról. Tehát ott tartunk, hogy a nemzetközi jog rendkívül megosztott a tekintetben, hogy milyen egyezményeket dolgozunk ki ahhoz, hogy hatásosak legyenek, hasznosak legyenek ezek az egyezmények, mindenképpen egyetemlegesnek kell hogy legyenek azok az egyezmények, amelyek nem alkalmazhatóak, amelyek nem terjednek ki valamennyi államra, fölöslegesek szinte. Nagyon lényeges, hogy olyan nemzetközi eszközökkel rendelkezünk, amelyeket mindannyian magunkénak tudunk. És az az egyezmény, amelyet most az ENSZ emberjogi tanácsa dolgoz ki, és hát ezt az intézményt, ezt már elég régóta radikális intézmények minősítjük, figyelembe véve az összetételét. Tehát tovább dolgoznak ezen a témán, van egy adhok munkabizottságuk, és a nyugati államok tudni kell azt, hogy leszavazták a munkátok folytatását. A munkájuk következtetéséként levonhatjuk azt, hogy megosztott a nemzetközi közösség e témában. Ami pedig az EU-s jogállam, EU-s jogszabályokat illeti, létezik az EU-ban jogszabály mindezen kérdésekről, de azért nem egyértelműek ezek a jogszabályok. Átvizsgáltam a témát, és arra jutottam, hogy a tagállamokban is léteznek jogszabályok a témakörben, máskülönben ezek feltárhatók, felelhetek az Európai Egyetemi Intézménynek, az Institut Universität Európéennek a honlapján, és ezek az információk majd szerepelnek egy olyan könyvben, ez lesz a második kötet, amelyet hamarosan publikálunk, az elsőről már beszéltem. A jogi keretről mit is tudunk még elmondani? Azt, hogy az EU jogszabályozás esetében, illetve a tagállami szokszabály tekintetében eléggé homályosak a dolgok. Például Olaszországban nagyon restriktív, nagyon korlátozó jellegű a jogszabályozás azon vállalkozások, vállalkozások tevékenységére, amelyek külföldön végzik tevékenységüket. Sőt, azt mondanám, az olasz jogszabály ö, nagyon szigorú, sőt merev is. Például azt mondanám, hogy ezzel szemben azok a Olaszországhoz képes külföldi cégek, amelyek olasz bankokat őriznek Olaszország területén, sokkal könnyedebb keretek között léphettek fel. Mindezek a szabályok fontosak akkor, amikor olyan tevékenységeket kívánnak végeztetni a tagállamok, amelyek például a kalosságnak kitett hajóknak a védelmét érinték. Egy biztos, hogy sok különbség van a jogi eszközök között az olasz és a brit szabályozás tekintetében, hogy csak egy példát idézek a sok közül, esetleg majd a későbbiek során visszatérhetünk még erre. Szóval vannak olyan tagállamok, amelyek nagyon szigorúan szabják meg a szabályokat, mint például Olaszország, és vannak olyanok, amelyek sokkal engedékenyebbek. Elnök úr, most már eljutottam tényleg a végkövetkeztetésekhez és azt fogalmaznám meg ennek keretében, hogy kidomborítana kell, ki kell kidomborítandó az, hogy mennyire hiányzik az EU-s szintű jogszabályozás. Felmerül a kérdés, hogy miért zárjuk ki a magán biztonságot biztosító cégeket az általános 2006-os irányelvből, amely a belső piaci szolgáltatásokról rendelkezik. Tehát bizonyos szabályok léteznek, amelyek vonatkoznak rájuk, illetve utal már az irányelvnek a szövege arra, hogy például a pénzszállítás esetében mi lenne alkalmazandó, de a részletes jogszabály kitalkozása nem történt meg. Az Európai Parlamentben is, illetve az Európai Bizottságnál is többen vannak olyanok, illetve több olyan képviselő van, akik sajnálkozásokat fejezték ki azért, amiért nagyon töredezett az Európai Uniós jogszabály. Éppen ezért az Európai Parlament felkérte a bizottságot arra, hogy kezdeményező szerepet vállaljon magára, elkerülendő azt, hogy a jogalkotás csak arra korlátozódjék, hogy a legkisebb közös nevező alapján lépjen fel az Európai Unió. Gondoljunk itt többek között azon eszközök, illetve fegyvereknek a témájára, amelyek kettős felhasználásúak lehetnek. De hát lehetne most más más rendeletekre is utalni, többek között a tanács 428-as per 2009-es rendeletére, a kettős felhasználású termékeknek a kivitelére. Az ilyen ö, tevékenységet végző cégek például ki kell, hogy képezzék a saját személyzetüket, mert hogy exportra kerülnek ezek a kettős célú eszközök. Ezeket nem tekinthetjük egyszerű kontraktoroknak. Ez a tanácsi rendelet ugyanakkor nem tér ki arra, hogy milyen szabályok vonatkoztatandóak a, magukra, a szerződőkre, kifejezetten személy szerint az Európai Parlament és Tanácsnak a 2090-43-as rendelete, illetve irányelve foglalkozik a, a témával, de csak ö, az export tevékenységében. Szóval egy szó mint száz felmerül a kérdés, hogy a közösségi szabályozásnak mit is kellene tennie vajon kívánatos, hogy létrejöjjön EU-s jogalkotás a témában, vagy sem. Az én válaszolom az, hogy igen, szükség van arra, hogy a jogalkotó eljárjon de meg kell különböztetni azt a jogszabályt, amely kivezetlen a közösségen belüli szolgáltatásokra vonatkozik, azoktól a jogszabályoktól, amelyek a külföldi szolgáltatás nyújtása vonatkoznának. Tehát a közönségen, közösségen kívüli térségben érvényesülnének. Ami a belső piaci szolgáltatásokat illeti, azok a vállalkozások, amelyek érintettek ebben, a kellő jogszabály alá kell, hogy essenek nélkülözhetetlen, hogy e tekintetben véleményem szerint szabályok szülessenek. Máskülönben nem tudnánk kellően eljárni, és ott van a szabad letelepetésnek a joga. Egyik oldalon nagyon korlátozó szabályok léteznek, mint már említettem, más országokban pedig sokkal engedékenyebb, engedékenyebb liberális jogszabályok érvényesülnek. Persze ennek megvan a saját veszélye. Egyesek kihasználhatják ezt a fajta különbséget a tagállamok között, mert hogy nem került harmonizációra ez a terület, és a tanács és a parlament is kell, fel kellene, hogy lépjen e tekintetben. Utalhatunk itt a különböző jogál, jogalapokra, ö, ott van például ö, a 294-es EUMS cikk, ugyanakkor ö, az irányelveszköze nem könnyen kivitelezhető műfaj, és ha ez így van, akkor be lehetne képzelni ezt, hogy a tanács fogalmazol meg ajánlásokat, vagy ajánlást, és ez az ajánlás lehetővé tenni azt, hogy akkor a tagállami szintjen történjen harmonizálás. Azt is el lehetne képzelni, hogy külön jogszabály jön létre a külföldre irányít, irányuló ö, szolgáltatások tekintetében. Tehát ezek itt mind lehetőségek, illetve arra is lehetőség van, hogy az Európai Unió szerződésnek a 29 szikéből kiindulóan a tanács hozzon határozatot egy olyan eszközzel, amely adott esetben kogens lenne, de előfordulhatna az is, hogy nem kötelező érvényű jogszabály jöjjön létre, és inkább csak egy magaviseleti, magaviseleti kódex formáját öltse az, egy olyan magaviseleti kódex, amelyet a tanács hagyhatna jóvá, és amely a saját következtetéseinek lenne a melléklete, és utalna arra, hogy a ö, fegyverek exportja tekintetében így járt már el az Unió, először is létrejött egy etikai kódex, egy magaveséti kódex, egy önkéntes kódex, és aztán fokozatosan jutott el az Unió oda, hogy egy kötelező érvényű eszköz alakult ki. Most már eljutottam igazán a végkövetkeztetésekhez. A kontraktorok ma már a tartósan jelenlevő szereplői ezen tevékenységeknek, és ezek a kontraktorok, ezek a szerződőfelek nagy feladatokat kaptak, nevezetesen a béke helyreállítása a feladatuk, a béke megerősítése, posztkonfliktus vagy konfliktusok utáni helyzetekben a béke folyamatnak a megerősítése, illetve a, azt is tudni kell, hogy a tevékenységüket veszélyes körülmények között végzik rájuk kellene, hogy vonatkozzon a szabályrendszer, csak úgy, mint a különböző szállítói tevékenységet végzőkre, mindazokra, akik ki vannak téve a kalózkodás veszélyeinek, egy biztos, hogy rögzíteni kellene egy minimumot, nevezetesen azt, hogy a biztonsági magáncégeknek kötelessége az, hogy szigorúan betartsák az emberi jogokat és a nemzetközi humanitárius jogot. Ez az első tétel, amelyet ki kell emelnünk. A második tétel pedig az, hogy nem szabad, hogy közvetlenül részt vegyenek a kontraktorok az ellenséges cselekményekbe. Harmadik pontként kiemelném az, hogy egy nyomonkövetési, egy felügyeleti rendszert kell kiépíteni, és olyan rendszer legyen ez, amelyik az alapszabályok, amelyeket említettem, meg a betartását garantálja. Továbbá negyedik következtetés az, arra van szükség, hogy az EU szintjén a kellő jogszabályok kell, hogy kialakuljanak mind addig, ameddig a kötelező jogszabályok nem állnak fel. Ennek segítségére az etikai kódex lenne a lehetőség, lenne a rendelkezése. Elnök úr, ennyit szerettem volna elmondani, és állok a rendelkezésükre. Elnök, köszönöm szépen a előadását, és most pedig megadnám a szót Bradovics úrnak. Elnök úr, hölgyeim és uraim! A Ebben a podium vitában az előadókat arra kérték, hogy vizsgálják meg, mennyire megfelelőek a jelenlegi keretek magánbiztonsági cégek bevetésére, illetve hogyan lehetne ezeket kívánatossá, költséghatékonyá, gazdaságossá tenni. Négy pontra szeretnék most korlátoz, szeretném, szeretnék koncentrálni az előadásom során. Többek között azzal is foglalkoznék, hogy a nemzetközi műveletek előtt, előtt mire kell koncentrálni ki fogom majd hangsúlyozni azt, hogy mennyire fontos a megbízó eh, ebben az egész eh, történetben. Eh, konkrét szempontok szerint fogom megvizsgálni azt, hogy mennyire fenntartható ez a megvalósíthatósági stratégia, és végül a helyi kontraktoroknak adott megbízásokkal foglalkoznék. Az outsourcing kapcsán abból kell kiindulnunk, hogy a magánszektor ahhoz van szokva, hogy reagáljon a változó keresletre, és tulajdonképpen minden szolgáltatást nyújtani tudnak, amit csak az ügyfél kíván. Hallottam azt mondani ilyen kontraktoroktól, hogy mi azt tesszük, amit a kormányzat ki, vagy megbízon kíván tőlünk, akár iskolákat is építünk. Tehát a megbízó határoz el, hogy mi az, amit kiszervez, és mi az, amit nem. Két fő érvet szeretnék amellett felhozni, hogy miért jó kiszervezni válságkezelő műveletek számos feladatát. Először is az outsourcing gyakorlatias és költséghatékony, integrált megközelítést kell alkalmazni a kiszervezésnél. Másrészt az ügyfelek Eh, tulajdonképpen vevőként, eh, meg bízóként kell, hogy viselkedjenek. A válságkezelő műveletek eh, politikai tartalma sokszor eltérő. Az elmúlt 15 évben sok minden változott az EU ilyen irányú tevékenységében. Ma napjainkban az EU-nak már nagyon diverzifikált koncepciói vannak arról, hogy a biztonsági feladatokat hogyan oldja meg. De a kiszervezés, a biztonsági feladatok kiszervezése még mindig sokszor adhok módon történik. Ez azt jelenti, hogy magáncégeket Azért bíznak meg, mert előre nem látható dolgok történtek, vagy azért, mert racionalizálták, racionalizálták a kapacitásokat a hidegháború utáni időszakban. Az ilyen kiszervezést mindig a teljes erő részének kell tekinteni, és ez a készenléti és teljesítési stratégiák része kell, hogy legyen. Ha például az Európai Parlament ide január végén Eh, aggájának adott hangot, eh, amiatt, eh, hogy vajon ilyen kiszervezéssel lehet-e biztosítani az Afganisztán, illetve az iraki EU missziók hatékony működését. És, az ott, és azt mondták, hogy az ott lévő európai erők, a katonák és a rendészeti erők is meg tudnák oldani ezt a feladatot. Most ez bizonyítja azt, hogy még nagyon sok mindenen lehet javítani. Minden elemzés egy értékeléssel kezdődik. Először megnézzük, hogy a hozzájáruló országoknak milyen eszközei vannak, és ezeket vagy összevonjuk, vagy pedig a másik opció a kiszervezés, a feladat kiszervezése. Hogyha az a politikai döntés, hogy a piacról hívunk szerződéses erőket, akkor ezt már a kezdetől fogva pontosan meg kell tudni tervezni. Olyan pályázati eljárásokra van szükség, amelyek azonnal használhatók. Gyakran amikor nemzetközi válságkezelő műveleteknél az ilyen kiszervezésről beszélünk, azt látjuk, hogy a kontraktorok e helytelen viselkedése, vagy a költségek robbanásszerű növekedése miatt nagyon magas az ilyen kiszervezésnek a politikai költsége is. Boszniában vagy Irakban számos incidens, incidens történt, vagy az iraki invázió első évéből, éveiből is említhetnénk hasonló rossz példákat. Mindez ugyanabban az irányba mutat. Ha azt akarjuk, hogy az outsourcing hatékony legyen, akkor mindenképpen aktívan kell tervezni. Mit jelent ez? A szolgáltatás egy nagyon jó templét, egy nagyon jó séma. Néhány héttel ezelőtt eh, az iraki és az afganisztáni missziókkal kapcsolatban a bizottság két premisszából indult ki egy anyagában. Az egyik az volt, hogy hogyan lehet intézményesíteni a hosszú távú hatással rendelkező változásokat. Az összefoglalásban négy dolog tűnik a legfontosabbnak. Először is homogenizálni kell a keresletet, hiszen különböző cégek, különböző ügynökségek működnek, különböző európai programok működhetnek, vagy tagállami missziók ugyanabban az országban. Hogyha ezeket homogenizáljuk, vagy talán jobb az a kifejezés, hogy egységesítjük ezt, ezt a keresletet, akkor a kiadások tekintetében is elkerülhetjük a fölösleges duplikációkat pontosan meghatározzuk a keresletet, akkor minden jobban működik egy versenyhelyzetben. Éljünk a versennyel, ez előnyös lehet. És hogyha nagy ernyő szerződéseket kötünk, mint például a az USA eh, hadserege sokszor sok eh, szolgáltatásra köt eh, ilyen nagy átfogó szerződéseket, és ezzel próbálja meg egységesíteni a keresetet, és a szektort így módon integrálja az összes feladatba, akkor mindig benne van az a lehetőség, hogy új kontraktort keressen, valamelyik versenytársnak adjon inkább meghívva, megbízást, és így javítsa a feladatokat. Egy másik kérdés, hogyan tudjuk eh, figyelemmel kísérni a kontraktorok tevékenységét, hogyha a vendéglet ország eh, nem jogállam és képtelenek eh, biztosítani a jog érvényesülését, ugye általában ez jellemző az ilyen nemzetközi válságkezelő műveletekre, hogyha ilyen jogi vákum van, akkor nagyon fontos, hogy a bűnöző jellegű viselkedést megakadályozzuk a helyben működők segítségére van szükség, ők ismerik a legjobban a hely, helyi adottságokat. Felül kell vizsgálni a költség és a kínálat viszonyát, mégpedig rendszeresen meg kell nézni, hogy melyik kontraktorok teljesítenek jól, melyek rosszul. Ahhoz, hogy jó költség kínálat elemzést végezünk, ahhoz Fontos, hogy legyenek tréningprogramok, és akár költségvetési korlátok is. A fő kérdésünk az, hogy hogyan jutunk el ide. Én azt mondanám, hogy szükség van egy stratégiára, amelyben öt kiinduló pontot különböztettem meg. Először is tekintsünk úgy, hogy az ilyen kis szervezés egy a szervezeti funkció egyik kulcs eleme, és az egész misszió számára fontos. Másodszorban a határozzuk meg pontosan a kompetenciákat és koordinációs irodákat hozzunk létre ha szükség van, akkor változtassunk szerződé, vagy módosítsuk a szerződésen, vagy kössünk új magáncégekkel szerződéseket. Szükség van integrált tanúsítási rendszerre és megfelelő képzésre. A negyedik kiinduló pont, hogy kerüljük el az úgynevezett koszt költség plusz szerződéseket, mert ezeknél nagyon nagy a kockázat, hogy nem lesznek gazdaságosak. Persze sok minden szól az ilyen típusú szerződések mellett, különösen akkor, hogyha nincs elég tervezési idő. De hogyha van elég időnk a tervezésre, akkor a fix feltételekre épülő szerződéseket részesít, részesítsük előnyben. És végül az ötödik pont az szállítókat mindig értékelni kell. Az USA-ban kifejlesztettek egy nevezett spot adatbázist, amelynek a segítségével nagyon jól el lehet végezni ezeket az értékeléseket. Egy általános kérdés az, hogy hogyan tudjuk felhasználni az ilyen magáncégeknél meglévő polgári és katonai kompetenciákat. Besz beszélünk sokszor negatív externáliákról, és ez ideiglenes problémát jelenthet, hogyha nincs elég szabályozva az ilyen magáncégek megbízása. Lehet szó csalásról, bűnözői tevékenységről, a cégeknek is jól is kell ismerni a környezetüket, a magáncégeknek is, és illegális üzleti vállalkozásokba is belekeveredhetnek. Ezek nem csak néhány, ezek néhány esetre alapozott megfigyelések, nem akarok általánosítani, vannak olyan magáncégek, amelyeknek kiváló híre van, és ahol nagyon szigorúan ellenőrzik a saját munkatársaik tevékenységét de azért az ilyen kiszervezés egyik veszélye az, hogy az alkalmazása időben korlátozott. A legtöbb e, ilyen műveletnek a e, célja az, hogy végül is állami e, szintű kapacitásokat építsünk ki a magáneszközök segítségével az afgán-afganisztáni rendőri misszió nagyon jó példa arra, hogy egy fenntartható megközelítés milyen jól működhet, és ez arra is jó példa, hogy hogyan lehet katonai szolgáltatásokat vagy képzést nagyon hatékonyan kiszervezni elkezdjük mondjuk tíz kontraktorral a képzési programot, egy rendőri egységet vagy katonai egységet alkotnak, és időközben, illetve az idők során az magán kapacitásokat pedig folyamatosan lecseréljük állami kapacitásokra. Nos, az afgán és az iraki kormány megtiltotta, vagy kitiltotta a külföldi magánbiztonsági cégeket. De a helyi biztonsági piacokat, ha megnézzük, sok minden ötlik a szemünkbe stratégiai biztonsági szempontból nézve néhányan amellett érvelnek, hogy sok minden szól az ilyen helyi erők alkalmazása mellett, hiszen helyismerettel rendelkeznek, ismerik a helyi szereplőket, hálózatokat, és egyáltalán hagyományos autoritással rendelkeznek. Nazir Mohamedet például a, a német Eh, hadsereg alkalmazta Irakban, és Now this argument can be put upside down if you Hogyha elgondolkodunk azon, hogy mit jelent eh, az, eh, hogy megbízást adunk egy olyan magáncégnek, amely volt katonákból áll, vagy volt magas szintű katonatisztekben. Angolából is tudjuk, hogy az ilyen volt katonák nagyon sokszor hoznak létre később a háború elmúltával magán cégeket annak érdekében, hogy tulajdonképpen legitim, legitimizálják és megtarthassák a katonai erőket hogyha ilyen eh, korábbi eh, katonai egységek eh, hozzák létre magáncégeket, az nagyon destabilizálhatja a helyzetet. És hogyha a nemzetközi közösség őket felhasználja, az politikai szempontból nem lenne költséghatékony. Itt azonban nem csak a nem állami cégek kapcsán merülhet fel probléma. Angol azt is bebizonyította, hogy nagyon sok ilyen magánbiztonsági céget kormány tisztviselők vezetnek, és ez nem járul hozzá a nyugati típusú államépítés, nemzetépítés konszolidálásához, hanem itt illegális katonai struktúrák hálózattá szélesedését segítjük ezzel elő. A kis és lő fegyverek illegális behozatala is problémát jelent, és hogyha a helyi magán cégek hozzájárulhatnak az ilyen lőfegyverek elterjedéséhez. Ezért ez nagymértékben veszélyeztetheti a nemzetközi műveletek sikerességét. És néhány összegző megjegyzés, ha megengedik. Ahogy az amerikák példája mutatja, azok az országok, amelyek alternatívának tekintik az ilyen biztonsági feladatok kiszervezését, és ezt hatékonyan, gazdaságosan kívánják megtenni tisztában vannak azzal, hogy ezeket a szerződéseket nem lehet bármikor megszüntetni. Tehát ha valaki politikailag alternatívát lát a kiszervezésben, akkor nagyon fontos, hogy egy pragmatikus stratégiát alakítson ki, hogy a jövőben ne kelljen túlzottan az eh, ilyen eh, magán eh, biztonsági cégektől függeni. Nem csak a felelősséget kell kihangsúlyozni a szabályozása kapcsán, hanem azt is, hogy ilyen nagyon pozitív gazdasági és politikai előnyök is származnak az különböző szabályozásokból. A Montreali Egyezmény például hozzájárulhatott eh, ahhoz, hogy magasabb szabványokkal az egész eh, ágazat eh, reputációja, jó híre is javul, és remélhetőleg a negatív externáliák az időben csökkennek. Összefoglalva, a fő üzenet az eddig elhangzottak alapján a következő. Ha az outsourcing mellett vagyunk, és én ezt most nem támogatólag mondom, csak azt mondom, hogy ha azt akarjuk, hogy gazdaságos legyen a kiszervezés politikailag és gazdasági szempontból is, akkor szükség van, hogy ezt megelőzően beruházunk intézményi kapacitásokba. <clears throat> Nagyon szépen köszönöm. Most pedig a kollégákhoz fordulok. Ki kíván hozzászólni? Lőzing asszony? Ja, vielen Dank. Nagyon szépen köszönöm, Köszönöm az előadásokat, és köszönöm azt is, hogy megszervezték ezt a meghallgatást. Néhány alapvető megjegyzést. Úgy gondolom, az állami hatalom monopólium, és igen, fontosnak tartjuk, hogy ezt a civilizáció fejlődésében is. Szeretném ezzel együtt elmondani azt is sajnos, hogy az állami hatalom monopólium, erő monopóliuma nem jelent a túlkapások ellen biztonságot. A történelem sajnos nem egy szörnyű példát tartogat erre. Amikor felkészültem erre a panelre, olyan volt, mintha egy dzsungelben lennénk. A magánbiztosító cégek kínálata, a zsoldos szolgálatokat kínáló szolgáltatások olyan sokrétűek, hogy nagyon nehéz egy egyetlen irányvonalat felfedni. Első benyomásként hadd mondjam el, hogy az összefonódások a szolgáltatásokon belül ki mit szolgáltat, hol, hol van a megbízás, miről van szó, hol van konfliktus, eh, vagy biztonsági szolgálat, olajcégekről van ez szó, amelyek biztonsági szolgálatot vesznek igénybe a kitermeléshez. Tehát, hogy ki az, aki a megbízó, nyilvánosak-e ezek a műveletek, vagy vannak titkos műveletek is, mit tehetünk, mit kínálnak a szolgáltatók, egyáltalán csak a háborúskodás vagy a, a válságterületeken a fegyverek szállítása, és a többi, és a többi. Tehát ez a, ez a rettenetes összefonódás, sokrétűség. A legkülönbözőbb körök, kormányzat, CIA az Egyesült Államokban, nem is lehet szétbogozni a kérdésem is ezzel van kapcsolatban. Megvan az oka természetesen annak, hogy megszerveztük ezt a meghallgatást. Megvan az oka? Úgy gondolom nem csak a hatékonyságról van szó, hanem a jogállamiság végrehajtás, megvalósításáról és az emberi jogok érvényesüléséről. A kérdésem az, hogy egy ilyen bonyolult halomban hogyan lehet, a, tehát a megbízások ilyen bonyolult halmazában nagyon fontos persze, hogy elgondolkoznak azon, hogy egy ilyen kódexet alakítsanak ki, de a kérdésem az az, hogy milyen lehetőség van egyáltalán arra, hogy egy ilyen kódex kötelező érvényű legyen. Egy, van egy illegitim kormány, egy jogszerűtlen uralkodó, amely má, valamilyen szervezetekkel polgárháborút folytat, és akkor, vagy folytattat, és akkor a világ minden részéről zsordosokat hivat egy multinacionális társaságban szerveződve. És akkor erre most van egy etikai kódex. Ki lesz a vádlott, hogyha a kódexet megsértik, az etikai kódexet? Vagy van egyáltalán jogalap, amelyre alapozva a megbízást meg lehet adni? Ez az egyik kérdésem. Tehát a kérdés az az, hogy hogyan lehet egyáltalán egy ilyen halomban, egy ilyen halmazban kötelező érvényű szabályokat érvényesíteni. Aztán középtávon, hosszú távon, fenntartható megközelítésben hogyan lehet befolyásolni a, ezzel a kiszervezéssel az államiság fejlődését, legalábbis amit er- ennek nevezünk. A, kiszerve, a katonai erőszak, a katonai erő kiszervezése például az államiság fejlődésében milyen hatással lehet? Nem éppen ahhoz járul ez hozzá, ahol az Európai Unió mindig kötelezettséget ad, illetve kötelezettséget vállal a szabad államok kialakítására, a jogállamiságra. Tehát nem pontosan ez a kiszervezése az, amikor az árami erő monopóliumát kiszervezik, nem ez e az, amely a szervezeti struktúrák diverzifikálásához és az állam elvének feloldódásához vezet. Hadd jegyezzem meg még azt is, hogy nagyon eltérő érdekek vannak a háborúk lefolytatásánál. A lakosság érdeke, hogy a háború lehető leghamarabb véget érjen. A cég, amely ebből a háborúból profitál, abszolút logikus, hogy teljesen más érdekeket akar érvényesíteni, mégpedig azt, hogy minél tovább tartson a háború. Úgyhogy ezt viszont nem támogathatjuk. És úgy gondolom, hogy ezt egy etikai kódex nem tudja megoldani. Merci beaucoup, Anna Gomez. Nagyon szépen köszönöm, Anna eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen ezt a kezdeményezést, nagyon jelentős kezdeményezésről van szó, mint ahogy ez már kiderült az első három hozzászólásból, és biztos vagyok abban, hogy a panel többi tagjainak a hozzá szólása is ezt fogja bizonyítani. A dolog sürgős, ez eljárás nagyon sürget minket, és nem csak beszélnünk kell, hanem az Európai Parlamentnek cselekednie is kell, mégpedig összhangban a tanácssal. A dolgok nem folytatódhatnak így. Lőzin kollega nő dzsungelről beszélt, és a mai napon egy amerikai kollégát is meghallgattam itt az Európai Parlamentben, ő azt mondta, hogy könnyebb működtetni egy cirkuszt, fenntartani, működtetni egy cirkuszt, igen, így fogalmazott, mint mint egy magán céget, amely a biztonság területén jár el, mert hogy sokkal könnyebb a cirkusz esetében a szigorú szabályokat érvényesíteni, mint a biztonsági cégek esetében. Az Európai Unióban mit észlelünk? Azt, hogy egy olyan fajta helyzetbe kerültünk, amely ö, hasonlít a gazdaságban megélt helyzethez, a nemzetközi gazdasági helyzete gondolok. Kiki megpróbálja a saját útja, módja ízlése szerint szervezni ezen tevékenységeket, és azokat szabályozni, de azt hiszem, hogy most már fel kell lépnünk. A parlament nem halogatja tovább, és nem halogathatja tovább ezt a kérdést, és javaslatom az, hogy az albizottságunk ezt a kérdést kiemelt kérdésként kezelje, és konkrét ajánlásokat tegyünk a tanács és a bizottság felé. Tudom, hogy kiváló munkák születtek már a témában, az egyetemi körökben, és az ensz is kiváló tanulmányok születtek, csak úgy, mint Genfben, és itt vannak most a szakértők is a mai napon, éppen ezért nagyon fontos, hogy hallhassuk az ő szavukat is még, és az iparnak a szavát is megismerhessük. Azt kérném a eddig hozzászóló szakértőktől, hogy konkrét példákat is hozzanak fel. Hallani fogjuk majd a tanácsnak a képviselőit is a későbbiek során, de önök már tudnak-e olyan konkrét helyzeteket felidézni, amelyeknek a során az európai intézmények a KBVP-nek az e, keretében, vagy pedig a KKBP-nek a keretében ilyenfajta dilemmákkal szembesültek, vagy a kockázatokkal szembesültek a kialakult helyzetben. Mire gondolok? arra, hogyha mondjuk egyik tagállam szerződést köt, adott esetben Németországról, ö, Németországra gondolok, és ott van mondjuk egy holland tanácsadó is a körben, illetve képzésről van szó Afganisztánban. Nos, ezek mind-mind olyan témák, amelyek esetében szükség van a koordinált fellépésre, az ellenőrzésre, a felügyelet ellátására, és azt hiszem, hogy további egyéb példákat lehetne konkrét módon felhozni és hát most nem csak a közös kül- és biztonságpolitikára utalnék, hanem általában véve a külső kapcsolatokra. Irak esetében például a biztonsági szolgálatoknak a tevékenységét ki, el, az Európai Bizottság, vagy hogyan történik? Vagy például, hogyha választási megfigyelési misszióra kerül sor, milyen kritériumok alapján járnak el? az a személy, aki a biztonsági szolgálatokat látja el az európai választási megfigyelés keretében, milyen szabályok alapján jár, milyen megbízása van. Ha nem is ma kapjuk meg a válaszokat ezekre a kérdésekre, azért meg kellene, hogy kapjuk, ha későbbiek során. És hát kötelezettségeink is vannak, hagy utaljak ezekre is ott vannak azok a missziók, amelyeket az Európai Unió szervez többek között konfliktusoknak, elhúzódó konfliktusoknak a kezelésére. Előfordul az, hogy ellentétekei lehetnek az adott vállalkozásnak az uniós érdekekhez képest. Vagy pedig utalhatnék még itt a fegyvereknek a viselésére, fegyverviseletre is. E tekintetben is azt hiszem nagyon fontos lenne, hogy konkrét példákat kaphassunk azért, hogy az ajánlásaikat megfogalmazhassuk. Gualtieri kollégának adom meg a szót nagyon röviden, mert szeretném, hogyha három hozzászóló is időt kapna arra, hogy választ is adjon a kérdéseinkre. Úgyhogy már, mint hogy nagy késésben vagyunk, ezért kérem a rövidéseket rövid. Köszönöm szépen, Anna Gomez tulajdonképpen elmondta már azt, amit én is szerettem volna. Ezért csak megköszönöm az előadóknak az igen érdeme, érdekes előadásokat. Olyan valóságról beszéltek, amelyekre nyilvánvalóan szabályozás kell, hogy vonatkozzon. Ez nemzetközi szempontból valóban szabályozó dzsungel olyan kezdeményezésre van szükség a parlamentben, amely ezen segít. Ez egyértelmű. A kolléganő erre egyértelműen utalt. Nehéz jogi kereteket meghatározni, ráadásul kötelező érvényűt mindenki számára e, ezen ágazatban. De nagyon fontos, hogy Európa kezdje meg ezt a munkát. Bonziti professzor, egy kérdésem lenne jogi szempontok, szempontok alapján kérdezem a következőt. Az emberi jogi szabályok európai és Európán kívüli kötelező érvényéről beszélt. Ha megnézzük a Lisszaboni szerződést, akkor nem csak az emberi jogi megállapodás van, ami mellesleg nem csak az Európai Unión belül van hatályban, hanem a szabadság, biztonság, tere, stb. Tehát kifelé is, azon kívül is érvényes, sőt azt is mondhatnánk, hogy kint talán még erősebben érvényes, mint az ENSZ-nél tárgyaltak. A Lisszaboni szerződés tehát nem egészen teszi egyértelművé, hogy mi az, ami ami erősebb az Európai Uniós vagy az ENSZ megállapodások. Aztán a másik kérdésem Branovics úrnak szól. Szeretnék tisztábban látni a következőkben. Mintha a költséghaszon szempont azt jelenteni, hogy a szerződőknek a munkája Irakban nem, nem is elismert munka. Van-e valamilyen egyetemi tanulmány például, hogy jobban megértsük, és hogy a külügyi szolgálaton keresztül is ezt világosabban ér, ér, érezzük. Köszönöm szépen, még kutakos úrnak adom meg a szót röviden. Köszönöm szépen, amiről ma beszélünk, az tény és való és éppen ezért fontos, hogy ezt a valóságot megvizsgáljuk, nem szabad úgy tenni, mintha ez nem lenne. Ez az első dolog. A másik pedig, hogy szabályozásra van szükség. Hiszen a teljes környezetet kell szabályozni, de nem tudjuk, hogy milyen feltételek között dolgoznak a magánszolgáltatók. Egy sor egyéb fontos kérdés is felmerül ezzel kapcsolatban, a szuverenitás kérdése. Tudjuk, hogy a biztonság az a nemzeti szuverenitás része. Vajon egy ilyen fontos nemzeti szuverenitási elemet át lehet-e adni egy magáncégnek? Ez politikai probléma. Egy sor egyéb problémát is felvet ez. Egy bukott állam például. A alvállalkozásokon keresztül itt valóban kikerülhet a magánszolgáltatás is. De mit fognak ezek az emberek ennél a szolgáltatónál dolgozni, csinálni? Vajon ők nem a saját államuk felé vannak elkötelezve, vagy a magánvállalat felé? Tehát mit tehetnek azért, hogy, hogy jogaikat érvényesítsék például, érvényesítsék például, hogy fizetést kapjanak? Úgyhogy különbséget kell tenni egyrészt az állam, másrészt pedig a magánvállalat között. Akkor, amikor az állam ilyen vál, köt szerződést ilyen, államok, ilyen vállalatokkal, akkor ezeket a szerződéseket csak akkor lehet érvényesíteni, végrehajtani, hogyha engedélyek is ezzel együtt járnak. E, és ezeket az ENSZ-nek kell ellenőrizne, és hogyha van ENSZ határozat erre, vagy állásfoglalás erre vonatkozóan, akkor lehet a szerződést megködni. Ez az elvi megfontolás. Aztán vannak olyan vállalatok, amelyek magánszolgáltatásokat vesznek eh, igénybe, és ez egy sor további problémát felvet, a kalózkodás. Például egy hajó tulajdonos igénybe vehet -e egy ilyen magánszolgáltatást? Ha igen, milyen szabályok mellett? milyen megbizatásai lehetnek egy ilyen magánvállalkozásnak? Úgy gondolom, nagyon sok kérdésre kell válaszolnunk, ez egyébként túl, túl bonyolult. Merci beaucoup. Um... Nagyon szépen köszönöm. Három-négy percet adnék a válaszra hozzászólóként Roziti professzor úr. Thank you, thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. A, a felelősség problémája. Ez volt az első kérdés. Kinek a felelőssége? Hát ez nehezen megválasztható kérdés, de elvileg jelezhetjük azt, hogy a befogadó állam is felelős, és az is a, az az állam is, amely szerződteti a szerződőt, a vállalkozót. Y, X, y vál, eh, államot szerződtetik, akkor X a felelős. De a felelősség megállapítható úgy is, hogy azt az államot nézzük, ahogy a vállalat eh, bejegyzésre került. De hát ez nem igazi megoldás, mivel a, a, a hajóknál is választható a, a zászló, aminek ami alatt a hajók futhatnak, ugyanígy meg lehet a, a vállalat bejegyzéséhez is szabadon választani az államot, és nem gyakorlatias megoldás ezt az államot felelőssé tenni. A második dolog a szerződés bemutatása, amivel ellenőrizni lehet, hogy megfelelnek-e az emberi jogoknak és a nemzetközi humanitárius törvényeknek. Valóban figyelembe lehet ezt venni azzal, hogy biztonsági problémákról beszélünk, biztonsági fenntartásokról. Ilyen helyzetben úgy gondolom nagyon nehéz olyan intézkedéseket politikát ki dolgozni, amelyek keretében a vállalatok szerződést köthetnek. A nemzetközi bűncselekedetek elkövetőinek bíróság elé idézése, illetve megvádlása vágya nyilvánvalóan ilyen megállapodásoktól függhet. Irakban például nem csak az érintett államok fegyveres erői, hanem ezek a vállalatok, ezek a szerződő felek is jelen voltak, ezzel együtt őket az Egyesült Államok nem vádolhat, az, az ENSZ elnézést nem vádolhatta meg. A második dolog. teljes mértékben egyetértek azzal, hogy tennünk kell valamit nekünk, európaiaknak, európai szinten. Különböző misszióink is vannak, Irakban, vagy választási megfigyelő missziók, és az abban résztvevőket védeni kell európai szinten, ezért szükség van arra, hogy reális formában tegyünk valamit. mondjam, amikor a terjedésről, a fegyver, fegyverkezésről beszélt, és arról, hogy ezek a vállalatok egyre több fegyvert alkalmaznak. Nos, az emberi jogi tanács vonatkozó tervezete, emlékszem, tartalmazott egy olyan rendelkezést, amely az atomfegyverek felhasználói ellen volt. Ez hihetetlen. Beszéltem velük, tanácsot kértek tőlünk, és mondtam, hogy persze, hogy nem lehet vegyi fegyvereket alkalmazni, mert a vegyi fegyvereket igen könnyen lehet megépíteni, de az atom fegyveret hát egy picit gond, bonyolultabb, úgyhogy én azt javasoltam, hogy ebből az egyezményből vegyék ki ezt a szakaszt, mert az, egyet, az egyezmények egyetemlegességével amúgy is mindig probléma van. Hogyha nagyon általános megfogalmazások vannak, brilliáns megfogalmazások, akkor lehet, hogy nem sok állam fogja mégsem ratifikálni, és akármilyen szép is a tartalma, a szövege nem, nem lesz jelentősége. A következő kérdés. Nem csak az Európai Emberi Jogi Egyezményen kell elgondolkoznunk, hanem a szerződésen is, plusz még a kartán is. A szerződés hatos cikke szerint meghatározott kötelezettségeket is. Az Európai Egyezmény mellett is van egy olyan lehetőség arra, hogy ezzel kapcsolatban is, hogy felfüggesszük az egyezményt. Ha tehát az ENSZ főtitkárát értesítjük arról, hogy nem alkalmazzuk az egy- egyezményt, akkor ez azt jelenti, hogy csak azok az áradékok fognak vonatkozni ránk, amelyek a minimális jogokat tartalmazzák, például a kínzás tiltása, az emberi bánásmód. Óvatosnak kell tehát lennünk amikor az emberi jogi európai egyezményről beszéltem, akkor sajnos a jogorvoslat egy bizonyos területet ellenőrző állam elleni eljárás az emberi jogi bírósághoz kerül. Rámutatnék megint arra, hogy nagyon fontosak a büntetőjogi törvények, de nagyon fontos a jogorvoslat, az, az, hogy az áldozatok kártérítésben részesüljenek. Az utolsó kérdés pedig az a felelősség, amikor egy állam megbuktatásában vesz valaki részt, akkor milyen törvény alá tartozzanak e szervezetek, például a nemzeti jogrend alá, vagy egy egységes kódex alá. Én ugye az olasz jogszabályokat szoktam ilyenkor említeni, amelyek e kérdéskörben igen restriktívek. A büntető törvénykönyvünk 288-as cikke például tiltja azt, hogy bárki külföldi állam e, alkalmazásában legyen. Ez azt jelenti, hogy ha valaki Olaszországban egy külföldi állam számára szolgáltatásokat nyújt, természetesen nem az olasz hadsereg az, ha az olasz hadsereg tagja, akkor ez, ez természetesen tilos. És hogyha mégis megteszi és visszajön, akkor be, bebörtönzik. Eljárást indítanak ellene. Tehát a, a bűnügyi jogszabályok, amelyeket ezekben az esetekben alkalmazunk, azok sokrétűek. De nagyon is hiszek abban, hogy a nemzeti bíróságok azok, amelyek a bűnügyi jogszabályokat meg hatékonyan alkalmazzák, nem a nemzetközi büntető törvényszékek. Merci, Madame Buzatou. Köszönöm szépen, megadom a szót Buzatú asszonynak. Like... Köszönöm szépen. Néhány megjegyzéssel zárnám le a hozzászólásaimat. Azt hiszem, hogy persze végsősorban az lenne az ideális, ha lenne egy kötelező nemzetközi jogszabály erre. De napjainkban az a jellemző, hogy nem foglalkozunk azoknak a kérdéseknek a többségével, amelyeket Lukis asszony felvetette. És hogyha arra gondolunk, hogy mi a célunk, az, hogy csökkentsük az emberi jogsértéseket a lehető legnagyobb mértékben, és ezt célozza az etikai kódex is. De lássuk teljesen világosan, még akkor is, hogyha ez csak egy etikai kódex, és részben a vállalatok is ezt támogatták, mind a két fontos szereplő, tehát az állam és a magáncégek is ennek részesei, de mégis az a cél, hogy azokat az emberi jogokat, amelyeknek a tiszteletben tartását az állam és nemzetközi egyezmények garantálják, ezeket a magas szintű kötelezettségvállalásokat akarjuk átalakítani úgy, hogy ezeket magáncégek szerződéses formában is ugyanígy tiszteletben tartsák. Ez a furcsa lenne azt mondani, hogy egy emberi jogsértés azt eredményezheti, hogy mondjuk szerződésszegésnek tekintjük. De hát végül is ez az első lépés afelé, hogy valami elszámoltathatóságot teremtsünk, mielőtt bíróság elé kerül valaki, a pénzügyi szankciók jelentik az első lépést, ez részben elszámoltathatóságot teremt, részben talán jogorvoslatra is lehetőséget ad. Egyetértek, ez nem a megoldás, de remélhetőleg ez egy olyan lépés, aminek a segítségével az emberi jogi elveket jobban tiszteletben tudjuk tartatni a magáncégekkel, és ilyen alapelvek, hogy elsőbben védelemre használnak csak erőt, tehát önvédelemre, vagy mások megvédésére. De ide tartozik az is, hogy természetesen a kínzás tilalma, az emberkereskedelem, a szexuális erőszak, diszkrimináció, azután a gyermekmunka, és mind ez, valamint azok a részletes eljárási szabályok, amelyek léteznek ezek a magáncégeknél, egyfajta tisztességes vállalatműködési szabályok, ezek együttesen talán meg tudják akadályozni azt kezdetben legalábbis, hogy ne következzenek be ilyen jogsértések. Ez itt egy hibrid tulajdonképpen, és a helyzetek is nagyon vegyesek, nagyon hibridek. Itt állami, államok és magáncégek együtt tevékenykednek, de megpróbáljuk az államok szintjén tiszteletben tartott értékeket tiszteletben tartatni magáncégekkel is. Köszönöm szépen a kérdéseiket és a figyelmüket. Professor Bonovic. Um, thank you. Köszönöm. Lőzing asszonynak németül szeretnék válaszolni ha ez így rendben van. Két lépcsős a válaszom. Először is meg kell próbálnom különbséget tenni magáncégek között, akik biztonsági szolgáltatásokat nyújtanak, illetve a zsoldosok között. Ma itt a parlamentben láttam, hogy egy magánbiztonsági cég munkatársai ellenőriztek engem. Most nehezen mutatnám rájuk, hogy ők zsoldosok. Azért mondom ezt, mert ennek messze menő hatása van arra, hogy hogyan kezeljük a szabályokat, és most énekve a második kérdésére, hogy mindez hogyan befolyásolja az államiságot. Tehát ön ugye azt kérdezte, hogy az outsourcing hosszú távon hogyan befolyásolja az államiságot. Én itt elsőben különbséget tennék gyenge szétesőben lévő államok, illetve már konszolidált és iparosodó demokratikus berendezkedési országok között. A gyenge államokban az a helyzet, és sok helyütt ezt tapasztaljuk, a magánbiztonsági cégek olyan feladatokat vállalnak át, amelyeket korábban talán a szövetségesek végeztek, tehát gyakorlatilag kompenzatórikus hatást alakíthatnak ki. És nagyon fontos különbséget tenni két dolog között. Mit csinálnak ők ott helyben? Képzésben vetnek részt, vagy tulajdonképpen harcolnak, tehát szorosan nézve katonassághoz tartoznak? És ennek alapján kell tisztáznunk azt is, hogy milyen befolyásuk van az állammá alakulás folyamatára. Ez egy empirikusan még nyitott kérdés, megvannak már a kezdő vizsgálódások, de válasz még nincsen. Konszolidált államokban is több probléma van. Egyrészt hogyan kezeljük a, azt hogy a végrehajtó hatalom ugye eh, ki szervez ilyen feladatokat, eh, állami feladatokat olyan cégeknek, ahol, amelyeknek nincs meg a demokratikus eh, legitimációja, azután a felelősség kérdéséről is beszéltünk az etikai kódex kapcsán, és természetesen hosszú távon kapacitás vesztést eredményezhet az ilyen kiszervezés. Tehát konszolidált államokban ugye minél több feladatot kiszervezek, annál, inkább, annál kevésbé vagyok képes arra, hogy saját magam ellássak bizonyos feladatokat. Itt két fontos követelmény van, transzparencia egyre nagyobb mértékben. Az Egyesült Államok jó irányba indult, miután azt elfogadta, hogy nyilvánosságra hozza ezeket a szerződéseket, közzéteszi ezeket, a másik dolog pedig a szabályozás, amire kapcsán a felelősség kérdését kell tisztázni. Tehát a hosszú távú az állam képződésére gyakorolt hatás attól függ, hogy az államok és az nemzetközi közösség, elsősorban a szabályozás területén hogyan kezeli az ilyen privatizációt. És a szabályozás szerintem különösen a gyenge államok számára központi kérdés, mert ott hiányzik az ellenőrzők, hiányoznak az ellenőrzést végző intézmények. Galtieri úrnak mondanám a következőt. Én a költség kínálat tanulmányokra kérdezett rám. Amikor én ezt említ, én tulajdonképpen kerestem adatokat erről, és a különböző KBVF, KBVP missziók között végeztem összehasonlítást. A palesztin területeki EU misszió 2009-re és 2010-re vonatkozó adatait tette közzé. Most, ha összehasonlító tanulmányok kapcsán kiismerik magukat, akkor azt tudják, hogy ez nem elég ahhoz, hogy gazdaságosági elemzést vagy összehasonlító elemzést végezzünk két év adatai kapcsán. Azután a költségvetési ügyek igazatosságtárgától kértem adatokat. Kaptam adatokat, de csak á, agregált adatokat az összes KBVP misszió költségéről. Tehát nem tudom, hogy mennyi pénzt költenek az ilyen magánbiztonsági cégekre, holott ezeket a kérdéseket feltettem. És amikor azt mondtam, hogy beruházásra van szükség intézményekbe is, tehát kell egy olyan intézmény, ami összegyűjti az adatokat, összesíti, képes összehasonlításokat végezni, hogy mennyibe kerül, ha egy feladatot állam finanszíroz, illetve a magáncégnek szervezik. ki. Ezt komolyan mondhatom, kell ilyen. Az intervenant. Nagyon szépen köszönöm a három hozzászólónknak, állom előadónknak. Míg Clark úr, meg Burpack úr ide ér, tartsunk egy pici kis szünetet, egy egy perces, nem többet, és kérem itt a kollégákat is, hogy segítsenek a elnöki funkció ellátásában. Yeah? Yeah. Okay. uh, And there was a thing that was to me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 We'll open the second panel. I would like to... Megnyitom a második eh, pódiumvitát. Köszöntöm az előadókat. Eh, itt vannak a cégek képviselője, Andy Birfark eh, úr, a British Association of Private Security Companies vezérigazgatója, és Michael Clark úr, a G4S igazgatója. Először is vagy rögtön megadom nekik a szót, és így elkezdjük rögtön a második panelvitát. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! A rövid előadásomban két kérdéskörről szeretnék beszélni. Az első, hogy vajon mi európaiak jobban igénybe fogjuk-e majd venni a magánbiztonsági cégeket az előzőekben ismertetett műveletekben. A második kérdéskör pedig, eh, hogy milyen három feltételnek kell megfelelni, hogyha ezt eh, jól akarjuk csinálni. Én amellett érvelnék eh, egyrészt először is, hogy már használunk magáncégeket, és azt fogjuk tapasztalni, hogy egyre több magáncéget veszünk majd igénybe az ilyen típusú műveletek, műveleteknél a következő években. Ennek két egyszerű oka van. Az első az az, hogy az ilyen műveletekre egyre nagyobb az igény, a kereslet, úgymond. A hidegháború vége utáni években azt tapasztalt, hogy csökkent az államokon belüli konfliktusok, fegyveres konfliktusok száma. Viszont megnövekedett a az állami struktúra nélküli területeken az ilyen fegyveres konfliktusok veszélye. Az Európai Unió tagállamaiban kellett reagálni a kapacitások tekintetében is arra, hogy ilyen változás volt a kínálatban és a keresletben. És én azzal érvelnék, hogy ahogyan az elmúlt öt év, amit az elmúlt öt évben megfigyeltünk, ugyanígy a következő 10-15-20 évben is azt fogjuk látni, hogy egyre nagyobb mértékben vesznek majd igénybe magánbiztonsági cégeket. Felmerül, és nem az a fontos kérdés, hogy igénybe veszünk-e ilyen cégeket, mert igen, a kérdés az, hogy hogyan használjuk ezeket a magáncégeket. Amennyire én ismerem az ilyen vállalatokat, én azt mondanám, hogy Európának, az európai intézményeknek eh, három eh, kulcs feltétel teljesítését kell megkövetelni az ilyen magáncégektől. Az egyik, legyen világosan meghatározva, hogy mi a feladat, a második, végrehajtható, kikényszeríthető szabályozás legyen, a harmadik pedig a maga művelet eh, jellegével összefüggő követelményrendszer. Nézzük az elsőt, a feladat pontos meghatározása. A magán biztonsági cégek eh, ellentétben a katonai eh, cégekkel csak eh, védelmi szolgáltatásokat nyújtanak, azaz védik az eszközöket, akár vagy erőforrásokat, akár emberi, akár tárgyi erőforrásokat, de ők nem lőnek, nem harcolnak tehát az offenzíva a támadó eh, jellegű feladatok továbbra is eh, a nemzetállamok és az ő biztonsági eh, erőiknek a kezébe kell, hogy legyen. De hogyha ezt kicsit közelebbre megnézzük, levonhatjuk azt a következtetést, hogy a defenzív és az offenzív feladatok között azért szűk mesdje van, van egy szürke, zón, szürke zóna, akár Irakban, akár Afganisztánban, vizsgálódunk, látjuk, hogy a, azért ezek a magánbiztonsági cégek bizony sokszor eléggé offenzív fellépésekbe bonyolódnak. Hogyha tehát mi eldöntjük, hogy igen, használunk ilyen magán cégeket, akkor világosá kell tenni, hogy milyen feladatokra veszük őket igénybe, és ne olyan feladatokat adjunk nekik, amelyeket sokkal korrektebbül tudnak ellátni az állami katonai erők. A másik fontos feltétel az, hogy nagyon világos, egyértelmű szabályozó környezetre van szükség. Sokat hallottunk már a létező jogi környezetekről, és a nemzetközi etikai kódexről, amelyeket a svájci kormány eh, alkotott meg a montráli folyamat eh, kapcsán. Én azzal érvelnék, hogy az etikai kódex egy nagyon szükséges első lépés, de nem több ennél. Ez egy eh, teljesen csak aspirációkra épülő dokumentum, ugye mit szeretnénk eh, megtenni, erről szól, és eh, nem a, ez elszámoltathatóság, mint szempont nem szerepel ebben ennyire a legtöbben, akik aláírták az etikai kódexet, tehát úgy írták ezt alá, hogy nem nagyon aggódtak. Mert hogyha egy jó cégről volt szó, és itt a baloldalon ülő úr nyilván egy ilyet képvisel, akkor biztosak voltak abban, hogy a saját vállalatuk eleget tesz a legmagasabb szintű standardoknak is. Ha viszont rossz cég képviselő írta alá, akkor tudta, hogy úgyse tudják őket felelősségre vonni, hát miért ne írjak alá valamit, ott szerepel majd az aláírásom egy honlapon. Tehát ennek az etikai kódexnek a megalkotása egy szükséges első lépés volt, de nem több ennél. Minél gyorsabban át kell, tovább kell ezt fejleszteni három területen is. Az első terület, hogy legyen egy kikényszerítési mechanizmus. Ehhez pedig szükség van a kormányzatok részvételére, beavatkozására. Egy önszabályozó rendszer sem volt Európa történetében 100%-ban sikeres. Ez tulajdonképpen csak egyfajta ugrott deszka, és a államoknak szerepet kell vállalni az ilyen mechanizmusokban. Másik dolog. A nemzetközi etikai kódexet ki kell terjeszteni olyan területekre is, ahol erre szükség van. Én azt mondanám, hogy nagyon kevés olyan európai ország van, amelynek a cégei illegális tevékenységekbe akarnának belebonyolódni, meg akarnának szállni szerencsétlen kis afrikai országokat. De Afrikában és Ázsiában vannak olyan magánvállalatok, amelyek viszont nagyon szívesen eh, eh, belevágnának ilyesmibe. Anne Marie és elmondtam, hogy jelenleg ez egy európai, amerikai kódex, ez az etikai kódex, és hogyha globálisra akarjuk tenni, akkor egy igazi globális etikai kódexet kell létrehozni, ami ugye nagyon, viszont nagyon más kérdések, máshogy merülnek fel a kérdések egy egy fekete-afrikai vagy egy amerikai cég életében. Szükség van egyfajta ellenőrzésre. Kicsit aggódva használom azt a szót, hogy szabályozás, de mindenképpen ellenőrzésre van szükség az egyének tekintetében. Sok megfigyelő csodálkozott azon, hogy egy brüsszeli night club ajtón állója ki kell, hogy tűzze azt a badge-et, amiről leolvasható, hogy ő kicsoda, és kibízta meg. Ugyanez Afganisztánban a, az ilyen szerződéses katonákon nem, szemben nem követelmény. Ha megnézzük, hogy mi történt az első, az utolsó öt évben, a kollégám ugye mindig az empirikus adatokra akar hagyatkozni, Nos, rossz dolgok történtek, de hát ez empirikusan nem lehet meghatározni, hogy mi az, hogy rossz dolog, de mindegy. Tehát a legtöbb rossz dolog, ami megtörtént, azért történt meg, mert egyének a vállalataik kívánalmaitól eltérő módon jártak el a, persze az, hogy a vállalatok csak jót akarnak tenni, az még nem eredményezi azt, hogy minden egyes munkatársuk is mindig csak korrektül jár el, és így nem lehet csak ezzel megakadályozni, hogy rossz dolgok történjenek. Azzal is érvelnék, hogy nekünk itt Európának a szerződésekkel kapcsolatban nagyon oda kell figyelni, az ilyen magáncégek és az általuk alkalmazott munkatársak szociális magatartására, vagy mondhatnánk azt is, hogy kulturális érzékenységére. Hogyha mi európaiak jelen vagyunk olyan helyeken, mint Koszovó, vagy Szomália, vagy Líbia, talán a következő hónapokban, csak akkor van jogunk ott lenni, hogyha azért vagyunk ott, hogy segítsünk az ezen országban élőknek. Más morális jogosultságunk nincsen az ott létre. És ha ott vagyunk, akkor morális kötelességünk az, hogy az ott élő emberek érdekeit tiszteletben tartsuk, és így járjunk el nem eh, lehet, hogy mondjuk eh, minden szabályt figyelmen kívül hagyva őrült nagy sebességgel száguldoznak, száguldozunk eh, ott, és elkázolunk gyerekeket. Tehát az európaiak, hogyha egyre inkább igénybe vesznek ilyen magáncégeket, akkor ezt a kulturális érzékenység messze menő tiszteletben tartásával kell szabad, hogy megtegyék a három által említett feltételnek pedig teljesülnie kell. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló parancsoljam. Köszönöm szépen, és köszönöm a lehetőséget, hogy én is beszélhetek erről a kérdésről. Hogy mutassam be a G4S, egy angol-dán cég vagyunk, a London és Kopenhágai tőzsdé jegyzett vállalat, és a legnagyobb biztonsági szolgáltató cég vagyunk, 600 ezer munkatársunk van 100 országban, 22 európai országban, nyilván egy Belgiumban is. Például ezt az épületet is mi védjük, jövő hónaptól az Európai Bizottság épületét is, és a repülőteret is. Csak hogy tudják, hogy kivel állnak szemben. A itt ma megvitatott kérdés, vagy terület az egyik legfontosabb területünk olyan nagy veszélynek kitett területeken, ahol rossz az infrastruktúra, tevékenykedünk, felvállalva a kockázatokat, és ezért a kockázatok miatt a munkatársaink lőfegyvert viselnek, ugyanis azt tapasztaltuk, hogy azok az emberek, akiket megvédenek, vagy a vagyontárgyak, amiket védenek, ezeknek a védelme szükségesé teheti a lőfegyver használatot, ami természetesen szabályok és szigorú ellenőrzés mellett történik. Ma arról beszélünk, hogy hogyan tudnánk hatékonyan szabályozni az ilyen magánbiztosító cégek ágazatát. De először talán tisztázzuk azt, hogy mit tesznek és mit nem tesznek meg az ilyen vállalatok. Egy korábbi előadó is ez, erről beszélt már. Tehát mi elsősorban védelmi szolgálatokat nyújtunk, embereket, vagyontárgyakat védünk, ez egy defenzív tevékenység, veszélyekre reagálunk, tevékenységekre reagálunk, és semmi offenzív fellépést, kezdem, támadó kezdeményezést nem teszünk. Mindig a törvények betartásával és a az érvényes jogszabályok betartásával, az emberi jogok tiszteletben tartása mellett járunk el, és reméljük, hogy minden nap így járunk el. Magán biztonsági cégek nem, mit nem tehetnek meg. Ide tartoznak a támadó katonai fellépések, ezek olyan tevékenységek, amelyben mi nem veszünk részt. Ide tartozik a politikába, államügyekbe való beavatkozás, azután nyilvánvaló bármilyen törvénytelen szolgáltatás nyújtása, az emberi jogok megsértésével összefüggő tevékenység. Tehát nagyon egyértelműen tiszt, külön választjuk azt, hogy mi az, amit egy ilyen magáncég megtehet, és mi az, amit nem. Kicsit gondolkozzunk el azon, hogy az emberek miért vesznek igénybe magánbiztonsági cégeket a legfontosabb ügyfeleink, vagy kereskedelmi, gazdasági szervezetek, kormányzatok, nem kormányszervek, jótékonysági szervezetek. Az NGO-k, civil szervezetek esetében az világos, hogyha nehéz, veszélyes területeken lépnek fel, ahol van fizikai veszély, amiközben fejlesztési segéllyel, vagy valami gazdasági tevékenységgel, mondjuk bányászattal összefüggő tevékenységet végeznek, de szükségük van biztonsági eh, szolgáltatóra, miután eh, maguk nem tudják megvédeni magukat. Kicsit komplexebb a kérdés az, hogy egy állam, amely rendelkezik hadsereggel, vagy olyan szervezetek, mint az EU, vagy az ENSZ, amelyet elméletileg a tagállamok haderőire hagyatkozhat, miért fordulnak magánbiztonsági vállalatokhoz? Időnként vannak nagyon speciális kapacitások, mondjuk képzés, vagy bizonyos bányászati tevékenység, ami miatt amit csak a magáncégek tudnak nyújtani. Vagy olyan esetekben, amikor az állam hadserege mondjuk nem áll rendelkezésre egy EU misszió kapcsán lehet, hogy a tagállamok pénzt adnak, de embert nem a megfelelő képesítés, képesítésekkel rendelkező katonákat nem, és ilyenkor lehet kiszervezni ezt a feladatot. És általában eh, hatékonyabbak vagyunk, gazdaságosabban tevékenykedünk, mint az állami eh, szervezetek, eh, ugyanis nagyon kevés ember, kevesebb ember és kevesebb eszköz bevonásával látunk el bizonyos feladatokat, a költségek általában magasabbak az állami haderők esetében. És Sokszor a védelmi költségvetésben nincs, nincsenek keretek eh, több feladat ellátására. Most rátérve a szabályozás kérdésére, eh, elismerjük azt, hogy szükség van hatékony szabályozásra. Néhány országban van ilyen, az Egyesült Államokban nagyon szigorú szabályokat fogalmaztak meg az ilyen szerződésekre, az Egyesült Királyság is e felé halad. De azért vannak eh, nagy jó kézagok a szabályozásban, hiányosságok, és mi ezeket is látjuk. Eh, Európai Uniós eh, szintű szabályozás kapcsán fel kell tenni ezt a kérdést, hogy ez hatékony lehetne-e, hiszen ennek az ágazatnak a legnagyobb része, hogy az EU-n kívül tevékenykedik, és a székhely és az Európai Unión kívül van, azok a cégek, amelyek aláírták ezt a nemzetközi etikai kódexet, ezeknek a 43%-a rendelkezik székhelyel Európában, tehát a többségük Európán kívül van, és a tevékenységük is Európán kívüli. Tehát EU szintű jogszabály egy hatékony lenne, hát ez nagyon is nyitott kérdés. Ahogyan Buzati asszony elmondta, ezt a szabályozó, a meglévő hiányt próbáltuk kitölteni a Nemzetközi Etikai Kódexsel. Az önszabályozásban azért kormányzatok is részt vesznek, három kormány jelenleg, NGO-k, a Human eh, Rights Watch eh, például részt vett kezdetől fogva a magáncégekkel együtt ennek a kódexnek a kidolgozásában, és az irányító bizottságban is ott ül egy képviselőjük, hiszen, ahogy Andy is elmondta, ez egy nagyon aspiratív kódex, szabványokat tartalmaz arról, hogy hogyan kellene működni ezeknek a cégeknek, nincsenek szankciók, de abban egyetértés van, hogy talán szükség lenne szankciókra, világosan kell látni, hogy egy cég megfelele a kódex követelményeinek, és hogyha nem, ezt nyilvánosságra kell hozni, és kell valamilyen büntetés. És kell egy olyan mechanizmus, amelyek igénybevételével harmadik fejjel panaszt nyújthat be. A kódex nagyon széles, nagy területet fed le, oktatás, képzés, fegyverek használata, erő bevetése, az emberi jog tiszteletben tartása, beszámoló jelentés az emberi jogsértésekről. Tehát ha ez mind teljesülnének ezek a feltételek, akkor nagyon kevés probléma lenne az ilyen műveletekkel kapcsolatban. Több képviselő is felvetette a tengeri műveleteket. Igen, látjuk, hogy egyre több magáncég kap megbízást, elsősorban a szomáli, szomáliai partoknál lévő kalózkodás miatt és nehéz eldönteni, hogy melyik jogrendet, milyen jogszabályt kell alkalmazni ilyen esetekben. Igen, mi is látjuk, hogy itt szabályozásra szükség van. A kódex jelenleg még erre nem tér ki, de a kiterjesztése kívánatos, és a közeljövőben ezt a lehetőséget meg fogjuk vizsgálni. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen. Kérdések vannak-e az elhangzottakhoz? Protner asszony. Igen, köszönöm szépen mindkettőjüknek az előadást. Egy általános megjegyzésem van elmondták, hogy az Európai Uniós jogszabály mit tehet csak 43%-nál. 43% az elég sok egy piacról, ez azt jelenti, hogy majdnem a fele. Úgyhogy ez elég nagy feladat. De hát eh, ez elég sok egyéb más eh, kérdésben igaz az éghajlatváltozástól. Miért eh, ugye, hogy miért indítsuk el mi a lépéseket, hogyha a többiek azonnal nem csatlakoznak? Én éppen ezért úgy gondolom, hogy ha mi tehetünk valamit, az a semminél már sokkal több. A beszámoltathatóság az egyének esetében, és ez a, a fajta szakadék, ön is említette, hogy a cégek elkötelezik magukat bizonyos személyek mellett, és a cégeken belül sem tudnak, és elvek mellett, és a cégeken belül sem tudnak gyakran megfelelni bizonyos emberek. Tehát mit lehet hatékonyan tenni annak érdekében, hogy ezek az emberek mégiscsak felelőssé, lehess, felelőssé tehetők legyenek a tetteikért? Ha egyéni szintre lebontva nézzük, akkor alapvetően azt kell megnézni, hogy mi történik egy bizonyos cselekvés elkövetése előtt és az után. Legyünk reálisak. Hogyha mondjuk kábítószereznek vagy isznak és lelőnek valakit, akkor az bűncselekmény. Olyan kérdés mellőnik például Afganisztánban egy ilyen bűncselekmény esetében egy bizonyos időben, elképzelhető, hogy nincsen megfelelő rendszer, amely bírósági eljárást indíthatna de nagyon sok országban, és sajnálom, ahogy ezt mondom, de a területen kívüli rendelkezéseknek nevezzük. Tehát nagy-Britániában a gyilkosság területen kívüli bűncselekmény. Tehát, hogyha vala, ha egy angol, ö, Anglián kívül egy ö, bűncselekményt kö, követel, akkor bíróság elé kerülhet ezért Angliában, Németországban aztán minden ilyen bűncselekmény területen kívüli a leginkább inkább azt gondolom, az vet fel problémát, hogy hogyan választják ki az embereket, és van-e jobb módja annak, hogy ne vegyenek fel olyat, akivel nagy valószínűséggel baj lesz. De a, a, ezek a vállalatok sem akarnak olyan embereket, akik bajt csinálnak. A kérdés az az, hogy hogyan lehet ezt érvényesíteni. A legnagyobb kihívás, amivel most foglalkozunk, az az, hogy hogyan tudjuk hatékonyá tenni a posztraumatikus stresszkezelésben érintetteket. Ezek az emberek, akik ilyen helyzetbe kerülnek, azok mind a katonaságtól kerülnek, és különböző eseményekkel konfrontálódtak katonai karrierük során. A, a KVBP szűrést úgy kell tehát kialakítanunk, hogy ez a cégek számára is hasznos legyen. Ha megvizsgáljuk ezt a kérdést, akkor egyből elfogadható és látható, hogy nem lesz soha tökéletes a rendszer, de ugye, ahogy ön is mondta, hogy nem irányíthatjuk az egész világot, az éghajlat világon mégis érdemes tennünk valamit. Nálunk is ugyanez a helyzet a, a szolgálatoknál, hogyha lesznek bűn, bűnekövetők, nem jelenti azt, hogy ne kellene semmilyen szűrést csinálni. Valóban érdemes, mert amit itt megpróbálunk, bár, bárhol is próbálkozunk bármivel, az a nemzetközi etikai kódexnek felel meg hogyha bukott államról van szó, az nyilvánvalóan problémát jelent az országon belül a jog érvényesítésének. Ezzel nem nagyon tudunk mit kezdeni, de mégiscsak relevánsak az intézkedések. Vannak alapvető problémái az ágazatunknak. Más? Akkor önnek adom meg újra a szót. Elmondaná ezt a brit kezdeményezést, brit jogalkotási kezdeményezést, amit említett? Nagy-Britannia, az Egyesült Királyság most jelentette be, hogy úgynevezett önszabályozásról beszélnek, de szerintem több ennél az a munka, amelyet az ágazat tulajdonképpen a nemzetközi etikai kódexet vizsgálja meg nagyon alaposan. És ha jól értem, akkor azt nézi, hogy a szerződéseik egy része mennyire felelnek meg, mennyire felel meg az, e, a nemzetközi etikai kódexnek, és ha jól tudom, akkor az ágazatban működő vállalatok jelentős része brit. Tehát valahol az új jogszabály és az önszabályozás közti lesz az eredménye a nemzeti alapú jogszabály az nehézkes, hiszen ezek a vállalatok a világ minden pontján vannak, sőt mozoghatnak is. Hogyha az egyik ország már túl ö, nehéz körülményeket biztosít, akkor egyszerűen áthelyezik a bázisukat máshová, központjukat. És egy új ö, jogi fennhatóság alá, ahol például a brit jog nem vonatkozik rájuk. Az EU-n belüli országok azok egyszerűek? Nem, nem szükségszerűen. Ezek eltérőek is. Van-e más kollega? Akkor szeretném mindkettejüknek megköszönni azt, hogy eljöttek, elmondták nekünk ezt a két tájékoztatást, és reméljük, hogy hamarosan újra találkozunk egy másik panelben. Az utolsó panelülés előtt pedig egy rövidke szünetet tartunk. Well, start the third panel for today. Megkezdjük a mai harmadik panelünket, és az intézményes szempontokat a harmadik panelben. A külügyi szolgálattól vannak itt velünk, és olyan kicsit függő. A CCP területi bizottságtól az Európai Külügyi Szolgálat képviseletében, és Patrick Child úr, aki a pénzügyi és, a, és közigazgatási ügyek igazgatója. Azonnal meg is adom nekik a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek ma is még egyszer e, a hallgatóság előtt, most másodszorra a magán e, biztos, biztonsági szolgálatokról, egész délután erről a témáról beszélnek. Ez sem egyszerű kérdés, ahogy a délelőtt is sem volt az, de néhány alapvető pontot vázolnék. Az első dolog az az, Az Európai Unió biztonsági kérdés, bárhol biztonsági probléma merüljön fel a világon, Irak, Afganisztán, az Európai Unió ott fellép. Ez az első valóság. Ebből következik, hogy az elsődleges prioritásunk az kell, hogy legyen, hogy biztosítsuk a bevetett egyének biztonságát, gondoskodjunk róla. A morális kérdéseken túlmenően jogi következménye is vannak ennek, és annak, hogyha a gondoskodás kötelezettségét nem tudjuk hatékonyan demonstrálni, és nem tudjuk hatékonyan megvédeni a misszióra küldött embereinket. Tény az is, hogy csak korlátozott számban vannak lehetőségeink a bevetett személyek védelmére. Az első az, hogy maga az érintett állam veszi át a feladatot, a második, hogy a misszió alkalmazza a missziót védő személyzetet, a harmadik pedig az, hogy egy magán biztonsági céget vesznek fel, a negyedik pedig, hogy az első három közül egyik sem működik, hogy lezárjuk a missziót, semmi más nincs. A helyi erők, rendőrségi erők jelenleg nem rendelkeznek megfelelő kapacitással arra, hogy hatékonyan biztosítsák a garantálják a biztonságot. Lehet, hogy hosszú távon ez változik, de pontosan azért vagyunk ott a helyszínen, mert általában bukott államról van szó. Azért vagyunk ott, mert a biztonsági erők, a rendőri erők nem tudják munkájukat elvégezni. Ezért vagyunk ott, tehát nem tudunk őrájuk támaszkodni, hogy a mi biztonságunkat garantálják, hiszen a sajátjukét sem tudják. A pénzügyi, logisztikai, politikai logisztikai kihívásokkal mind foglalkozni kell, minden egyes opciónál. Költséghatékonyság, elemzések, a magán vállalatok esetében például azt jelenti, hogy ezek alkalmazása sokkal olcsóbb, mint minden egyéb opció. Ott van a megvalósíthatóság kérdése. A mi opcióink nem, szükség, nem mindig valósítható szükségszerűen meg az összes opció. Ez egy nagyon fontos elv. A misszió kontextusa, körülményei határozzák meg a biztonsági kiadásokat is. És amikor azt mondom, hogy a körülmények a kontextus, akkor egyrészt magára a misszió megbizatására gondolok, ami több mindennel függ össze, néha vidéki területeken zajlik. A másik pedig a biztonsági környezet. Gyakran magas kockázatú, vagy éppen ellenséges. Ezek azok a tényezők, tehát a misszió megbizatása, tehát amire szól a misszió, és a biztonsági helyzet, ami a biztonsági költségeket meghatározzák. Nyilvánvaló, hogy a vállalatok megfelelőségével néha vannak kétségek a szabályozók hiányában. Megpróbálunk közösen, megpróbáljuk enyhíteni ezeket a fenntartásokat átlátható közbeszerzési folyamatokkal, határozott szerződés ellenőrzéssel, és igen hatékony due diligence eljárással a szerződő vállalatokkal és személyekkel szemben. Végül pedig a külügyi szolgálat nevében azt hiszem mondhatom, hogy a biztonsági kockázat kezelésénél az alkalmazottak, delegációk és missziók védelménél egyértelműen jár el. De a kontextus az mégis eltérő és eltérő költségeket implikál. Köszönöm szépen, a bevezető általános megjegyzéseimnek ezzel végére is értem, és talán átadom a szót Patrick Child kollégámnak. Köszönöm én is, elnök úr, köszönöm kész. Ha lehet, Az EU delegációk szempontjai alapján mondanám el, bizottsági delegációk alapján mondanám el, hogy a mi kihívásaink hasonlóak, akkor, amikor az alkalmazottak szükséges biztonságát kell garantálnunk harmadik országokban, ugyanúgy, mint eh, ahogy azt a korábbi KBBP misszióknál látták. Alapvetően a felfogásunk is hasonló a kockázatok értékelésénél és a biztonsági igények felmérésénél, akkor, amikor a, az ellátás biztonságát, a kötelezettséget próbáljuk teljesíteni. A magánbiztonsági vállalatokkal való együttműködésünk a kockázati spektrum felső vége, ahol viszonylag súlyos, nehéz szolgáltatásokkal kell mind a küldöttséget, mind az alkalmazottakat, lakásaikat, otthonaikat megvédenünk. Gyakran pedig szorosan védeni kell a delegáció vezetét, vezetőjét magát. Olyan szerződések ezek, amelyek a biztonsági céggel a közbeszerzési eljárást követően a megfelelő szabályok betartásával lépnek életbe. Ugyanolyan pályázati eljárás van, mint a KBBV-nél, és minden egyes esetben meghatározzuk az országon belüli szükségletek alapján és a delegációk tevékenysége alapján ennek szükségletét. A szervezetünk új, Úgyhogy úgy gondolom, hogy kiváló alkalom ez a nyilvános meghallgatás, hogy végig menjünk azokon az opciókon, választási lehetőségeken, amelyek jelenleg előttünk vannak. Mi magunk is próbáljuk megtalálni annak a módját, hogy a jövőben hogyan tudjuk a területen dolgozó munkatársaink, vagy delegáció, vagy CSDP missziók tagjait megvédeni. Mint mondtam, a felfogás az, az hasonló, de Keti Eston is hangsúlyozta, hogy mennyire fontos az, hogy a nagyon nagy kihívásokat rejtő környezetben is biztosítsuk az emberek biztonságát. Az új szolgálat biztonsági részlete, részlege az, amelynek feladat, hogy a legjobb megoldásokat találja meg az alkalmazottak és az eszközeink biztonságára, a megfelelő, az ellátás kötelezettségét te, ö, érvényesítse, és természetesen költséghatékonyan tegye ezt meg. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban az elhangzott előadások után? Köszönöm. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljöttek, és feltennék néhány kérdést. Ugye említett, hogy az első opció az, hogy a tagállamok biztosítsák a védelmet. Milyen gyakran próbálták ezt az opciót? Csak hogy érezzük. Tehát milyen gyakran történik az meg, hogy egy tagállam kész erre, és milyen gyakran kérik önök fel a tagállamokat ennek ellátására. A második kérdés. a magánbiztonsági cégekkel kapcsolatos. Hogyan, milyen rendszerrel értékelik és választják ki a szolgáltatókat? Ezzel kapcsolatban a második kérdés. Hogyan konszolidálják, illetve konszolidált pályázatok vannak, a, vagy pedig missziónként fogalmazzák meg, vagy keretmegállapodások vannak bizonyos cégekkel, amelyeknek megfelelő referenciájuk van vagy pedig mindig azt választják ki, aki a legolcsóbb. És milyen etikai, vagy azt is megnézik, hogy milyen kod, e- etikai kódex mentén mondjuk olyanokat választanak, aki a, a nemzetközi etikai kódexet aláírták, vagy pedig mindenki maga választhatja meg, hogy milyen magánbiztonsági céggel működik együtt. Köszönöm a kérdéseit. A tagállamokkal kapcsolatban. A szükséges személyzet rendkívül ritka madár. Amilyen jellegű feladatokat el kell látni, tehát a statikus őrzés, szoros védelem. Ezek olyan feladatok, amelyek nem igazán, amelyeket a tagállamok nem igazán akarnak elvégezni. A tagállamoknak az az érdeke, hogy a missziókra magasabb szintű embereket küldjenek, és ők ugye, akik valamit el tudnak érni. Alapvetően éppen ezért nem küldenek a, a küldöttségekkel együtt az alacsonyabb rangú tiszteket a missziókra. Tehát ez már önmagában probléma. A másik, Per, természetesen azért, mert ha a rendelkezésre bocsátjuk az embereket és a hozzá szükséges berendezéseket, akkor ha ezt egy tagállam végezné, óriási költségei lennének. Az Európai Uniós költségvetése csak egy részét téríteni ennek meg. Ez tehát nem az az opció, amelyel nagyon gyakran vagy tényszerűen élnénk. Úgy gondoljuk, hogy előre tudjuk, mi lenne az eredménye annak, hogyha felkérnénk egy tagállamot erre. Az lenne, hogy nem lenne hajlandó a tagállam a feladatra. Aztán a szerződéses rendszer. Én magam nem foglalkozom a szerződések megkötésével, de én úgy tudom, hogy van egyfajta vállalat, tehát a vállalatok kiválasztása például valóban, ahogy ön is mondta, a referenciákra épül, az szakmabeli hírére. A szerződésben a, a referenciák az emberi jogokra is vonatkoznak, és hogyha jól tudom, akkor a, az etikai kódexnek mi nem vagyunk aláírói, és éppen ezért egy, egy szerződésben, amelyet mi kötünk, nem tudunk határozottan utalni az etikai kódexre. Ehelyett azonban az emberi jogokra, a kellő gondosságra, és egy sor egyéb olyan kérdésre utalunk, amelyel az etikai kódex is foglalkozik. A vállalat helyzete, pénzügyi értelemben véve a helyzetet is, a, a horizontális és vertikális irányítása, az igazgató tanács, a biztosítások, a teljes felelősségvállalás bármely esetre. Ilyen dolgok, amiket figyelembe veszünk a szerződéses folyamatban. Megpróbálunk több féle szempontot figyelembe venni tehát. Ami a konszolidált pályáztatást illeti, tehát az állandó kereteket, a CSDP-n belül maga a misszió az, amely a szerződést köti. Ebből a szempontból tehát ne, nincs konszolidált szerződés minden egyes misszióra, de ha lehet, akkor inkább átadnám a szót a szakértőknek, mert ha Így van, köszönöm szépen. Tehát vannak keret megállapodások, keretszerződések, a berendez, a felszereléses missziókra, de feltételezem, hogy ezek, hogy, a, hogy a helyzetek rendkívüli módon eltérnek egymástól. Gondoljanak csak például arra, hogy a kabuli helyzet nem ugyanaz, mint Bagdadban. Úgyhogy eh, alapvetően személyre szabott a szerződés ebből a szempontból. Bagdadban, ha például erre kitérhetek, most a brit nagykövetség biztosítja a misszió biztonságának jelentős részét. A mobil biztonság tehát ezen kívül jelent meg igényként, és ott e, egy már jelenlévő tagállammal kötöttünk szerződést. Kabulban egészen más a helyzet. Tehát teljesen más. Ez a válaszom. Nem tudom, hogy kiegészítésképp kollégánk mondaná -e valamit. Igen, ha lehet, akkor valóban a delegációkkal kapcsolatban elmondanám a következőt. Nekünk is ugyanez a tapasztalatunk, ami a lelkesedés, a készség a tagállamok szintjén, hogy felajánlják a nemzeti erőforrásokból a missziók védelmét, biztosítását. A KBVP missziók például, amikor a brit nagykövetséggel működtünk együtt, az azt jelentette, hogy a brit biztonsági szolgálat volt az, aki a delegációkat védte, de természetesen a teljes költségét ki kell fizessük. Nem vagyok persze biztos abban, hogy ez a, ennek a példának a költsége és mondjuk szükség szerint egy másik kontextusban kifizetett összeg bármit is mondana, de értékeljük a, a szerződéseket, és ezekből az értékelésekből következtetéseket is levonunk akkor, amikor a, amikor a a jövőbeni szerződések feltételeit határozzuk meg. Tehát nagyon so, nagy tapasztalatunk van már a pályázati feltételek megfogalmazásában az előző pályázatok alapján. A feltételek és egy sor egyik dolog terén. De mindennek az a célja, hogy a szerződő vállalatok megfelelően kompetensek legyenek, technikai értelemben el tudják látni a szolgáltatásokat, és megfelelő pénzügyi irányítási és kezelési rendszerük is legyen a leg, legmagasabb szinten. Fontosnak tartanám elmondani azt is, hogy a magánbiztonsági vállalatok szerepe a passzív biztonsági védelme embereinknek, épületeinknek aktív szerepet nem vállalnak szakpolitikai értelemben, ami a csoportos pályázatokat illeti. Nos, egy nagy pályázat közepén vagyunk, ennek különböző elemei vannak, és ennek lesz majd az eredménye egy, egy amit mi úgy nevezünk, hogy globális tender, tehát egy nagy keret megállapodás, amit különböző területeken fogunk tudni alkalmazni, és akkor szeretnénk fokozatosan e felé haladni, ahelyett, hogy esetenként külön pályázatokat értékeljünk. Igaz persze az is, hogy a különböző helyeken az igények és a helyzetek eltérnek. És ahogy Kész is mondta, a szabályozói keret hiányában azt próbáljuk érvényesíteni, hogy az alapvető elveket az érintett cégek betartsák, mégpedig úgy, hogy ezeket a feltételeket a szerződésbe bevesszük. Van-e még kérdése bárkinek? Van. Nagyon tetszett nekem, hogy Child úr brit állampolgárként először is egy francia szóra, gondolt egy francia szó jutott eszében, hát ez egészen fantasztikus. Hagy térjek vissza néhány dologra, amit ön mondott, a keretszerződés, a keretmegállapodás, hogy ez nem mond ellent annak, hogy a helybeni, konkrét helyzetből kell mindig kiindulni. Nagyon sokféle forgatókönyv elképzelhető, és rendszerint a cégek nagyon különböző biztonsági szolgáltatásokat nyújtanak összhangban a szükségletekkel, az igényekkel. Örülök annak, hogy most már elmozulás történt egy keretmegállapodás felé. A második dolog a költséghatékonyság értékelése, hogy a tagállamok is végezzék el ezt az összehasonlítást, hiszen végül is a tagállamok fizetnek, és a tagállamoknak kell a költségeket állni. Jó, persze lehet, hogy EU költségvetésből is történnek kifizetések, de végig kell gondolni az egész finanszírozási mechanizmust, hogy egységes legyen a pénzügyi teher megosztása és a leggazdaságosabb megoldás szülessen a tagállamok eszközeit is a leghatékonyabban lehessen felhasználni. Irakot említette, és ezzel kapcsolatos a kérdésem is. Az EU eh, sokkal többet fizet eh, például, eh, mint a dánok ugyanazért az épületért. Miért van ez így, és miért kell ezt nekünk elfogadni? Mi a helyzet ott a költséghatékonysággal? Elég bizarnak tartom azt, hogy az Egyesült királyság más, teljesen más árat számít fel az EU-nak, illetve egy tagállamnak. Szerintem ez teljesen elfogadhatatlan. Egy másik kérdés eh, az etikai kódexel függ össze. Amennyire én értem, cégek eh, írták alá az etikai kódexet magánvállalatok. Persze az nem jelenti azt, hogy az EU ezt nem használhatja kritériumként. Az EU is lehetne eh, részes fele, lehetne aláírója ennek az etikai kódexnek, ezt nem zárhatjuk ki. Kérdésem továbbra is az, hogy az etikai kódexet eh, hogyan használja az EU például a pályázati kiírások alkalmával. Azután beszélt arról is, hogy hogyan értékelik eh, a cégeket, a szállítókat, és ezt majd figyelembe veszik a következő pályázati kiírás terms of referencének a meghatározásakor, mm, amikor el kell dönteni, hogy kit vesznek igénybe a következő alkalommal. Van esetleg egy ilyen vörös vagy fekete lista azokkal a cégekkel, amelyek rossz tapasztalataik voltak, és akiknek nem lenne kívánatos újabb beúszerződéseket adni itt nyomunk kell követni, tudni kell, hogy ki hogyan teljesített. A beszerzéssel foglalkozó képzése, a következő kérdés. Itt azok a munkatársak, akik eh, a beszerzéseket végzik, eh, kell, hogy képzést kapjanak az emberi jogok tiszteletbe tartása, elszámol, elszámoltathatóság, hiányosságok, egyebek tekintetében. Kapnak ilyen képzést? Ismerik az etikai kódexet eh, ezek a munkatársak? Ez lenne a következő kérdésem, hiszen szükség van speciális kompetenciára az ő részükről. Végül az utolsó kérdésem, van-e valamilyen általános kockázat értékelése a külügyi szolgálatnak külföldi országokkal kapcsolatban? Elnézést, túl sok kérdést tettem fel egyszerre. ebben a sorrendben kezdeném el én a megválaszást, és ha esetleg nehézé válik a dolog, akkor majd Petrik kisegít. Fordított sorrendben válaszolok inkább, tehát az utolsó kérdésre először, hogy van-e a e, KBVP missziókkal kapcsolatban értékelés. Rendszeresen végzünk értékelést az ilyen potenciális területekre vonatkozóan, bizonyos régiókra is felosztjuk e, a területeket, nem ugyanaz a kockázat Kandahárban vagy Bahimianban, hogyha Afganisztánt e, vesszük, és a költségek sem ugyanazok, kockázatok sem északon és délen. Tehát igen, végzünk ilyen kockázatértékelést a biztonsági politika pedig eh, ennek az alapján kerül kialakításra a biztonsági politika keretei. Vannak eh, biztonsági standard, standardek a missziókkal kapcsolatban, ebből adódóan, és elkezdtük a vezető misszióban tevékenykedő biztonsági tisztek oktatását, ez egyik tagállambeli ilyen jól ismert központban. Az emberi jogi kérdést pedig a vállalatok a saját alapszabályokban rögzítik, hogy ezeket tiszteletben tartják, és a vezető biztonsági külügyi szolgálati tisztviselő útmutatása mentén járnak el. Lehet, hogy van egy más szó is a tagállamok erőforrásainak a felhasználására azt láttuk, hogy sokszor több országban maguk a tagállamok fordulnak eh, magánbiztonsági cégekhez, és eh, ez is aláhúzza azt a tényt, hogy nem rendelkeznek elég képzett eh, emberrel a tagállamok. A további viták kapcsán nagyobb készségre, nyitottságra lesz szükség. Ez tényleg egy opció, egy alternatíva, és szerintem ezt elvégben senki nem ellenzi. Legalábbis a tapasztalatunk eddig az volt, hogy sok esetben a, az ilyen kiszervezés, a pályáztatás az egyetlen lehetséges rendelkezés álló alternatíva. Rákérdezett arra is, hogy milyen tapasztalatunk voltak bizonyos konkrét cégekkel, hogy van-e vörös vagy fekete listánk. Nos, a bizottságnál nincsen ilyen lista, amin figyelnénk ezeket a magáncégeket, és melyben mi óvatosak lennénk, ha több egy cég rajta van egy ilyen fekete listán. De hogy megyek el egy közelmúltbeli tapasztalatot. Volt ez a globális pályázat, amiről beszéltem, és több pályázatot is kiírtunk a közelmúltban. Eltértünk a múltbeli régebbi rendszerünktől, amikor ezeken a ezekben az országokban csak egy, egy shortlistet tettünk közé, jól ismert cégek közül néhányat tettünk rá egy listára. Nem, most sokkal tágabb körben akarunk meríteni, és tényleg a lehető a legjobb a piacon lévő ajánlatot akarjuk megtalálni. A külügyi szolgálat ugye nagyon új, nagyon új a szerkezete. Létrehoztunk egy külön egységet, divíziót, és hozzájuk tartozik az ilyen szerződéskötés pályáztatás, és ezzel reméljük, hogy most komolyabb, profi segítséget tudunk adni azoknak, akik ezen a területen dolgoznak, és megvan az eljárás, aminek a különböző fokozatait, lépéseit kell tartani. És ilyen módon sokkal kikezdhetetlenebb lesz az, ahogyan mi végezzük ezt a munkát. És természetesen az utolsó kérdés, igen, van kockázatértékelés rendszeresen, azok azokra az országokkal vonatkozóan, ahol fellépünk. Nincs több kérdés, nem tudom, hogy kívánnak-e még valamit hozzátenni. Elnézés, hogy nem voltam elég pontos. Igen, az etikai kódex inspirált minket, szerintünk az emögött meghúzódó elv nagyon is észszerű, és ezért a szerződéseinkbe beleveszünk sok elvet, az etikai kódexben benne lévő elvet is, bár nekünk hát hivatalosan ugye az EU nem írta alá ezt az etikai kódexet, nem tehette ezt meg. Nem tudom, hogy még valaki kíván -e valamit mondani. Akkor köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk, köszönöm az előadásokat, és remélem, hogy erre még lesz későbbiekben is alkalmunk, és ezzel bezárom az ülést. Köszönöm.